Kedves kollégák, mindenkit szeretettel köszöntök. Tegnap ünnepeltük meg a Nővérek Világnapját, az Egészségügyi Világszervezet pedig a 2020-as évet az ápolók és orvosok évévé nyilvánította. Éppen ezért én is azzal szeretném kezdeni a mai plenáris ülésünket, hogy köszönetet mondok azoknak a nőknek és férfiaknak a fehér kövenyek, köpenyekben, akik egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, és ekkora elkötelezettségről, bátorságról és emberségről tesznek tanúbizonyságot ezekben a nehéz időkben. A mi feladatunk, közös feladatunk az, hogy lehetővé tegyük, hogy ők a munkájukat biztonságban és hatékonyan el tudják végezni. Az tagállamokban a kórházak, humán erőforrások, gépek és berendezések, mindenféle felszerelés is rendelkezésre áll a polgári védelem komoly munkájának eredményeképpen, és a szolidaritás az Európai Unió tagállamáinak gazdagságát jelenti. Ma érezzük, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy megerősítsük az Európai Unió felhatalmazását az egészségügyi területen az európai állampolgok, állampolgárok életében. A parlament kért egy európai mechanizmust az egészségügyi fellépése annak érdekében, hogy közösen és koordináltan tudjunk fellépni. Sokkal proaktívabb közegészségügyi politikára van szükség, sokkal nagyobb és szorosabb együttműködésre annak érdekében, hogy ellenálló, hozzáférhető, egészségügyi segítségnyújtó rendszereket építhessünk ki, és mindenek felett, hogy a szolidaritás erősebb legyen Európában. 70 évvel ezelőtt, 1950. május 9-én hat európai ország közötti szolidaritás vezetett oda, hogy Európában ma béke és biztonság van olyan Európához, amiről Robert Schuman beszélt, és azt mondta, hogy konkrét lépéseket valósít meg, és a szolidaritás tény lesz. Ez a vízió, ez a látásmód az egyetlen módja annak, hogy a tartós békét garantálni tudjuk, és az emberek életminőségét javítani tudjuk. Nagyon ambiciózus volt Robert Schuman, de pragmatikus is. A második világháború szörnyűségeire alapozva mondta, amit mondott, és azon erőfeszítések nyomán tette ezt, amelyeknek hála sikerült a háborút lezárni. 75 év béke után ennek a közös projektnek hála nagyon sok kihíváson vagyunk túl, és a munka ugyanúgy a nőkkel, férfiakkal, fiatalainkkal együtt zajlik, és együtt vagyunk képesek arra, hogy továbbfejlesszük ezt a projektet szolidaritásban. Nagy a felelősségünk, és az európai állampolgárokra és az ő elvárásaikra kell gondolnunk elsősorban, akkor is, amikor az Európa jövőjéről szóló gondolkodást indítjuk és végezzük, és a velünk Velünk együtt a problémákra a válaszokat keressük, csak együtt tudunk ebből a válságból kilábalni, és csak akkor, hogyha levonjuk a tanulságokat. Köszönöm szépen! Ezennel az Európai Parlament április 17-én felfüggesztett plenáris ülésszakát megnyitom, és szeretnék az óvintézkedésekre emlékeztetni. Elsőként. Tehát óvintézkedéseket egy pillanat, megvárok mindenkit, Tehát egy pillanatot várjunk, mondja az elnök úr. Kérdezi az elnök, hogy a tolmácsolás minden nyelven működik-e? Igen, most működik, tehát akkor szeretnék először is mindenkit emlékeztetni az óvintézkedésekre, amelyeket elfogadtunk annak érdekében, hogy a szükséges távolságtartást garantálni tudjuk. A képviselőket arra kérjük, hogy az ülésteremben ott foglalják el a helyet, ahol a névtáblájukat látják azok a képviselők, akik nincsenek a jelenlévők listáján, más helyeket foglalhatnak majd el. Ebben az ülésteremben, hogyha nem fér be minden képviselő, akkor a SPAC 3C050-es termet is fel lehet használni. Ezt a termet a plenáris ülésteremhez kapcsolták, éppen ebből a célból. Mindenkit tájékoztatok, hogy a jelenléti ívet mind a két teremben alá lehet írni. Arra is emlékeztetek mindenkit, hogy a mai naptól kezdve a parlamentbe belépve a maszk használata kötelező, a szájat és az orrot fedő maszk használata kötelező valamennyi teremben, a plenáris ülésteremben és a 3C50-es teremben is. Azok a képviselők, akik maszk nélkül kívánnak hozzászólni, ezt a lehetőséget megkapják, de a maszkot csak és kizárólag a hozzászólásuk időtartamára vehetik le. Az április 16-17-i ülés jegyzőkönyveit, illetve az elfogadott szövegeket köröztettük, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? Ha nincsenek észrevételek, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak veszem. És parancsoljon képviselő asszony, szót kért? Képviselő úr, tessék, köszönöm szépen, egy ügyrendi kérdést szeretnék, ügyrendi pontot szeretnék felvetni. Az elnöknek garantálni kell, hogy az Európai Parlament betartja a szabályokat, a 167-es cikk értelmében minden képviselőnek joga van az anyanyelve használatára, amennyiben az anyanyelve az Európai Parlament hivatalos nyelve. Vannak olyan képviselők, akiktől ezt a jogot megvonják, nem tudnak hozzászólni a vitához, azért, mert nem tudnak az anyanyelvükön hozzászólni, nem hallgathatják az anyanyelvüket. Én arra ösztönözném önt, elnök úr, sürgetném önt, hogy most már a válság elte- elkezd a válság eleje óta már rengeteg idő eltelt, két hónap eltelt, garantálja, hogy minden szakbizottságban és a parlament összes szervében a nyelvet, az anyanyelvüket használhassák a képviselők. Az elnök válasza, képviselő úr, minden képviselő számára ez garantált. Vájc úr, nem értem a hozzászólásának a lényegét, mert minden alkalommal a képviselők használhatják az anyanyelvüket. Bronis Rope úr képviselőtársam, aki csak litván nyelven beszél, és nem tud sem hozzászólni, sem pedig a tolmácsolást hallgatni semmilyen ülésen. Ő csak egyetlen egy példa, vannak még más példák is az elnök. Én tájékoztatom, de ö, a tudomásom szerint valamennyi nyelv a rendelkezésre áll, de rendben van, fogom tájékoztatni a szolgálatokat arról az esetről, amelyre ön utalt. Mojten képviselő szeretne a szabályzatra utalni. Tisztelt elnök úr, különleges időket élünk, ezért különleges intézkedésekre is szükség van. Nem olyanokra, amelyek alássák a demokráciát. És pontosan ez történik itt mindenféle indok nélkül. Elutasította számunkra azt a lehetőséget, hogy módosítókat nyújthassunk be. Az is elfogadhatatlan, hogy csökken a hozzászólási idő a plenárison, illetve a bizottsági üléseken. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy nagyon sok bizottsági ülésen csak angolul adhassunk be módosító indítványokat, más nyelveken nem. A frakciók nevében csupán, nem a képviselők nevében van ez a lehetőség. és a szavazás előtt egy órával van erre lehetőség, ez is elfogadhatatlan. Ez nem felel meg a demokratikus normáknak, úgyhogy kérem, gyorsan térjen vissza a normális kerékvágásba, mert pillanatnyilag mérföldekre vagyunk ettől. Ráadásul az embernek az a benyomása, hogy még ki is használja ezt a válságot annak érdekében, hogy alása a demokráciát. Ezt nem lenne szabad folytatnia. Köszönöm. Nagyon köszönöm Majten képviselő a megjegyzéseit. Emlékeztetném arra, hogy azon kevés parlamentek közé tartozunk, amelyek továbbra is folytatják a tevékenységüket. Úgyhogy szerintem példaértékűek vagyunk még az összes többi parlament számára is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most így kritizálni minket elfogadhatatlan. Amire ön utal a módosítókkal kapcsolatban, a módosítókat az alapszabálynak megfelelően fogadjuk el. Természetesen mindannyian nagyon nehéz időket élünk, és mindenkinek megértése van szüksége, ugyanis még nincs vége a sürgőségi helyzetnek. Még mindig sürgőségi helyzetben élünk, és természetesen az első a biztonság és az egészség. És azt gondolom, hogy ez a parlament nagyon gyorsan magáévá tette ezeket a fontos kérdéseket. Mindenesetre köszönöm a hozzászólásuk. Van még egy bejelentésem. Az elnökök értekezletének utolsó ülésén, május 5-én a politikai frakciók vezetével együtt döntöttünk. A parlament a járvány ellenére arab tevékenységét továbbra is folytatta, úgyhogy nem igazán értem, hogy ki beszél itt ilyen hangosan. Tehát a járvány ellenére az Európai Parlament folytatta alapvető tevékenységét ezzel a meghosszabbítással, illetve a távolból leadott szavazatok lehetőségével a parlament feladatát ellátja. Nagyon fontos kérdésekben lehetett szavazni, sürgősségi keretek között a COVID-19 vírussal kapcsolatban. Úgyhogy az új többéves pénzügyi keretnek megfelelően teljes feladat körét el fogja látni. Ami a libét illeti, az alapszabálynak megfelelően 24 órában belül, ha nincsen olyan frakció vagy megfelelő számú képviselő, aki ezt ellenezni, akkor szavazásra bocsátjuk. A jegyzőkönyvben, a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében nyilvánosságra hozzuk ezt is. Az Agri és a Halászati Szakbizottság a 71-es cikk egyes bekezdésének megfelelően tárgyalásokat folytat nem, az intézmények között, és a weboldalon is megtalálható ennek minden részlete, és a jegyzőkönyvben is benne lesz. A 71-es cikk egyes bekezdésének megfelelően, ha megfelelő középértéket érnek el a képviselők számát illetően, akkor május 14-ig kell ezt bejelenteni. Ha nem lesz ezzel kapcsolatban kérés szavazást illetően, akkor kezdődhet a tárgyalás. Tájékoztatásképpen el szeretném mondani, hogy az április 17-i ülésszak megszakítását követően és az alapszabálynak megfelelően a tanácselnökével négy ö, aktust ö, írtunk alá ö, rendes ö, jogalkotói keretek között. A jegyzőkönyv tartalmazni fogja ezeknek a címét is. Nézzük akkor a munkát. A végleges napi rend, amelyet az elnökök értekezete május 5-én jóvá hagyott, a 157-es cikknek megfelelően mindenkihez eljutott. Nézzük a módosításokat, ami a napi rendet illeti. Először is szeretném tájékoztatni önöket, hogy ami a sürgőségi kérdéseket illeti, a COVID-19 válságot illetően most a tizen, május 13-ai ülésen tárgyaljuk. Ami a makrofinanciális támogatást illeti, a bővítés, illetve a szomszédsági partnerek vonatkozásában. Ezen kívül, ami az európai cégeket, európai különböző szövetkezeteket illeti, megfelelő intézkedéseket kell hozni. Aztán ami a különböző omnibusra vonatkozó intézkedéseket illeti, ideiglenes jelleggel, a légi szolgáltatásokra vonatkozó ideiglenes intézkedéseket, a negyedik vasúti csomag vonatkozásában. Ezért aztán a, a politikai ö, frakciókkal való konzultációt következ, követően kívánom majd napirendre tűzni ezeket a témákat. Ami a szerdai szavazást illeti, a cikloxidim maradványok maximális szintjéről lesz szó, és júliusban kerül ez a bizottság elé. Ami pedig a szavazást illeti, az első kör 15.30-kor kezdődik, 16.45-ig, amikor is négy dokumentumról fogunk sürgőségi keretek között szavazni, a TRAN és az INTA, bocsánat, tehát a TRAN-nal kapcsolatban, az INTA-val és a Gyurival kapcsolatban sürgősségi témákban, aztán lesz egyetlen szavazás a napirendnek megfelelően, a harmadik két jelentésre vonatkozik, az egyik Ferber kollégáé, illetve Albright és Marquez képviselőké, illetve López Aguilar jelentése. Negyed sorban a szója bab, a genetikailag módosított szója babbal kapcsolatos tiltakozása kapcsolatban lesz részenkénti szavazás. 19.45-kor jelentjük be a szavazás eredményét. A második szavazásra 20 órától 21.15-ig kerül sor. Első körben a mentesítési állásfoglalási indítványokról, illetve a genetikailag módosított szójababról. Ami a vitákat illeti, van egy olyan vita, amely a rendkívüli európai tanácsülésről szól, amelyre 2020. április 23-án került sor, illetve egy a éves pénzügyi keretről, a saját forrásokról, illetve a ö, fellendülési tervről, ez közös vita keretén belül kerül megrendezésre a vitára 16-tól 19 óráig kerül sor. Aztán a harmadik vita a tanács, illetve a bizottság nyilatkozatai a sürgőségi jogalkotást, illetve Magyarországon, illetve ennek hatására, hatását illetően a, ami a, az alapvető jogokat illeti, ez csütörtökön 9-től 10-ig kerül megrendezése. Csütörtökön a szavazás, 9-kor kezdődik, az első ö, kör 9.30-tól 10.45-ig, aztán először a mentesítésről lesz szó. Az első kör eredményeit 13 óra 15-kor jelentjük be. A második körben a szavazás 13.30 és 14.45 között kerül megrendezésre, végszavazás kerülre kerül sor a mentesítési állásfoglalásokról, aztán Sestel kollega jelentéséről szavazunk, illetve a júri dokumentumáról, a sürgősségi eljárásról, az ideiglenes intézkedéseket, illetően az európai cégek, illetve szövetkezeti társaságok témájában. 17 óra 15-kor jelentjük be a szavazás eredményét. Aztán a harmadik körre 17.30-tól 18.45-ig kerül sor. A módosítók első bokjában az új éves pénzügyi keretről, a saját forrásokról, illetve a felrendülési tervről lesz szó, illetve a Sászter jelentésről, ami a pénteki napot illeti. Az ülés 9 óra 15-kor kezdődik, a szavazás harmadik turnusának eredményeinek bejelentésével csütörtöki napról, aztán az első körben a szavazás a 9.30-től 10.45-ig kerül sor, ahol is az inte és a trans sürgőségi témáiról szavazunk. Aztán elképzelhető, hogy a második körben a módosítókról is szó lesz, a többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a fellendülési tervről. 13-15-kor jelentjük be az eredményeket. A szavazás második körére 14-15 és 15-30 között kerül sor. Az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó végleges állásfoglalásokról, a saját forrásokról, illetve a felendési tervről lesz szó, illetve a sürgőségi eljárásokról az INTA és a TRAN témájában. 17.30-kor jelentjük be az eredményeket. A harmadik körben az új uh, uh, több éves pénzügyi keretről, saját forrásokról, a felrendelési tervről esetleg 17.45 és 19 óra között kerül sor, illetve 21 órakor lejelentjük be az eredményeket és zárjuk le a napot. Szombaton nem terveztünk ülést, ha csak nem tiltakozik valaki. Amennyiben nincs akkor elfogadtuk ezeket a módosításokat. Parancsoljon! Uh, Köszönöm szépen. A sürgősségi eljárást eljárással szemben a GUE frakció nevében szeretnék szót emelni. Nagyon szívesen elfogadtuk a legutóbbi alkalommal ezt a hatást, mert na, ezt az intézkedést, mert nagyon fontos volt, de most megint lazítani szeretnének rengeteg fontos rendeleten, ebben az ágazatban, és az Európai Parlament pedig semmifajta fajta ellenőrzést nem tud e felett gyakorolni. Nagyon veszélyes ez az eljárás, és gyakorlatilag arról van szó, hogy olyan EU-s rendeletekről van szó, amelyek 2023-ig nem lennének ellenőrizve a közlekedési bizottság által itt a parlamentben. Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, nincsen semmi olyan sürgős, amely a földi szolgálatokról a légiközlekedésben szólna és ne igényelne ellenőrzést a parlament által. Ez az ágazat több ezer munkahely megszűnését jelentette be, az utasok jogait megsérti, és így tovább. Miért engedélyezünk engedményeket egy ilyen ágazatnak, amely utána az utasok jogait lábbal tiporja és a dolgozóit elbocsátja. Ha ezt a sürgősségi eljárást elfogadjuk, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ó, hát értjük az agályokat, és közben az összes lehetőségünket a nyomás gyakorlásra, hogy megváltoztassuk az ágazat magatartását, mind kihajítjuk az ablakon. Ezért ellenezzük ezt az eljárást. Az elnök válaszol, igen, természetesen lesz erről is szavazás, és kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szeretne szólni? Jan Vázquez képviselő jelezte, hogy szólni kíván. De nincs a teremben. Hol van a képviselő? Itt vagyok. Elnök úr, csak nem hallottam a felszólítást. Köszönöm szépen a szót. Mielőtt, mielőtt elkezdem, szeretnék a szolidaritásomról tanúbizonyságot tenni a biztonsági dolgozóknak, a személyzetnek, az egészségügyi dolgozóknak, tehát mindenkinek, aki azért dolgozik, hogy a mi biztonságunkat, egészségünket garantálja. Kedves kollégák, ez a válság a társadalmat át fogja alakítani, és olyan kezdeményezésekre kell gondolnunk, amelyekre még sosem került sor, ugye a karantén, a gazdasági tevékenységek megszakadása, a, gyakorlatilag a szokásos életstílusunk változott meg ezzel a karanténnal. Az erőfeszítéseket meghozzuk, de mi lesz a vállalkozásokkal, a dolgozókkal? Ők is igyekeznek túlélni ezt a válságot. És azt gondolom, hogy ha az európai intézmények szeretnének megfelelően reagálni a kihívások hoz felnőni, akkor lépni kell. Nagyon sokan vannak, akik nem tartják be európai kötelezettségüket, és a válsághoz, a válság miatt a kötelezettségek betartása nem mindig működik. Mi a helyzet, mi a feladata a bizottságnak az, hogy megerősítse a jogszabályokat, és erre az évre vonatkozóan legyen kivétel, legyen mentesség a vállalkozások esetében, tehát legyen mondjuk december 31-e a határidő június helyett, és lehessenek digitálisan megtartva ezek az ülések, a részvényesek vagy egyéb ülések, amelyekre a vállalkozásoknál szükség van. A vállalkozásoknak a lehető legnagyobb jogbiztonságra van szüksége. Most nem tudjuk őket arra kötelezni, hogy az összes szabályt tartsák be, miközben a biztonság nincs meg, és nem tudjuk őket arra sem kötelezni, hogy a dolgozóik egészségét tegyék kockára. Mindenféle védelmet és támogatást biztosítanunk kell, az Európai Unió magára vállalta ezt a feladatot, tehát minden, amit az állampolgároknak nyújtunk, azt mutatja, hogy szolidárisak vagyunk az állampolgárokkal. Jó, akkor meghallgattunk egy valakit az intézkedés ellen, és egy valakit az intézkedés mellett, akkor a sürgősségi eljárásról a 163-as szabály szerint fogunk szavazni, azon dokumentumokról van szó természetesen, amelyekről már beszéltünk. És ami a tanács álláspontját illeti a címkézésről, illetve az üzemanyagfogyasztás, és így tovább illetve a vízfelhasználásról. Azt kommunikálom, azt közlöm önökkel, hogy nem volt ellenvetés a tanácsállás pontjával kapcsolatban a 67-es és 68-as szabály értelmében, a házszabály 67-es 68-as szike értelmében, tehát akkor ezt elfogadottnak vesszük. Mielőtt a szavazást megnyitnám, szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy ugye megkapták a dokumentumokat, és szeretném megköszönni az elnökségi főigazgatóság munkáját, mert nagyon keményen dolgoztak azon, hogy a szavazási rendszert javítsák, és ez nagyon komoly munka volt, és nagyon hatékony volt itt a vészhelyzet utóbbi heteiben. Tehát a szavazásról az információkat minden képviselőnek elküldtük e-mailen, és arról is szó volt, hogy két tesztszavazást is le fogunk bonyolítani annak érdekében, hogy a képviselők megszokják, begyakorolják a szavazási eljárást. Tehát akkor most 15 óra 30-tól 16 óra 45 percig zajlik a szavazás. Minden szavazás név szerinti szavazás lesz, és a képviselők ellenőrizhetik a saját szavazataikat, illetve a szavazás végeredményét az Európai Parlament plenáris honlapján kivételesen csak a maximum 400 szavas szavazatmagyarázatokat fogadjuk el. A szavazatmagyarázatokra szóban nem lehet sort keríteni, tehát csak írásos szavazatmagyarázatokat lehet beküldeni 400 szóban. 19 óra 45 perckor fogjuk a szavazás eredményét bejelenteni, most pedig 15 óra 30-kor megkezdődik a szavazás. Tehát akkor felfüggesztem az ülésünket 19 óra 16 óráig, bocsánat, amikor is az eszmecserére kerül sor, a tanács rendkívüli ülése, és a válságból való kilábalás lesz a téma. Köszönöm, 16 órakor találkozunk. Ah, ne faccio firmare il verbale.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

Nekem, nekem, nekem, nekem, nekem, Presidente! Az elnök. Bonjour, madame. Ça va? Ça va bien? Kedves kollégák, a mai napi rendünkön egy közös vita szerepel az Európai Tanács végkövetkeztetéséről. Ez az új saját források, illetve a gazdaság élénkítési program témájában valósul meg. A bizottság és a tanács fognak nyilatkozatot tenni az első és a második napi rendi pontban is. Arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy ez a mai vita során nem lesz catch the eye, tehát nem lesznek spontán felszólalások, és kék kártyát sem fogadunk el. Charles Michelnek adom meg a szót, és megkezdjük ezzel a munkát. Lei la parola, president. Öné a szó, kedves elnök úr. Monsieur le, le... Kedves elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők. Először is szeretném mindenkinek megköszönni azt, hogy lehetőséget adtak arra, hogy itt az Európai Parlamentben felszólalhassak. Ez a mai válság teljesen újszerű, és ehhez olyan döntésekre van szükség, amelyekre nincsen eddig még példa. Éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az együttműködés a demokratikus és legitim intézmények között, és ez kulcsfontosságú és életbevágóan fontos lesz a következő hónapok szempontjából. Volt itt egy videokonferencia az elmúlt, a legutolsó európai csúcsról. Minden bizonyal tudják azt is, eh, hogy eh, fontos eh, iránymutatásokról döntöttünk. Az első legfontosabb cél ezek között az volt, hogy a pénzügyminisztereket utasítottuk arra, hogy 540 milliárd euróval támogassuk a tagállamokat, a vállalkozókat és a munkavállalókat. Kértük azt a pénzügyminiszterektől, hogy ezt a június 1-ig implementálja. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy itt az Európai Parlamentben épp úgy, mint a tanácsban is, hogy ez nem elégséges, ez nem elegendő, ez csak egy lehetőség volt arra, hogy a krízismenedzsment rövidtávú gondolkodásmódjából egy középtávú vagy hosszú távú vízió felé mozduljunk el, azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk, mire van szükségünk, és nagyon fontos az is, hogy erőteljes vitát folytassunk a gazdaság talpraállításáról, illetve a gazdasági és szociális modellünk jövőjéről. Hölgyeim és uraim, ez a negyedik videokonferencia lehetőséget adott arra, hogy vitát folytassunk az úti tervről, a gazdaság átalakításáról és a válságkezelésről. Korábban is volt már lehetőségem arra, hogy a négy fejezetről beszéljek, és itt most konkrétan két aspektus szeretnék kiemelni, amelyek továbbra is nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsenek a következő hónapok vitájának szempontjából is. Az első a piac, a belső piac talpraállítása. Hogyan lehet megerősíteni a belső piacot, és hogyan lehet főként elérni azt, hogy a kihívások, amelyek már a járvány előtt is megvoltak, ezek nem tűnne, ne tűnjenek el a digitális agendára és a klímaválságra gondolok. Ezekkel kapcsolatban egyébként a járvány előtt történelmi jelentőségű döntések születtek az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben is a klíma semlegesség céljával kapcsolatban. Ezen keresztül kívánjuk támogatni a gazdaság és a társadalom átalakítását digitális értelemben is. Éppen ezért egyre inkább szükséges lesz az, hogy tegyünk valamit, és a klíma, illetve a digitális ágenda továbbra is a központjában legyen a tevékenységünknek. Ezen kívül az unió stratégiai autonómiájáról is beszélnünk kell. Ezt egyre inkább komolyan gondoljuk. Tudjuk azt, hogy um, a múlt hibáiból tanulni kell, és Európába vissza kell hozni azokat uh, a termelési kapacitásokat, amelyeket uh, innen kiszerveztünk. Mikre gondolok? A Made in Europe-ra, az európai termékekre, ez egy rendkívül fontos téma, erre rámutatott egyébként a válság is. Tehát ebben a gondolkodásmódban kell maradnunk. A belső piacon keresztül szeretnénk elérni azt is, hogy az Európai Bizottság a különböző európai ökoszisztémákkal kapcsolatban is elindítson egyfajta gondolkodásmódot, és megosszuk egymással a különböző tapasztalatainkat. A második napi rendi pont ilyen szempontból a finanszírozáshoz vezet el. Ez alapvetően fontos ahhoz, hogy nagyon erőteljes és ambiciózus stratégiát tudjunk kialakítani, hogy minél több pénzt tudjunk mobilizálni és erőteljes eszközökön keresztül tegyük ezt meg. Az egyik az európai költségvetés. Az elmúlt hetek és hónapok során rengeteg vita folyt már le ebben a témában. A következő európai költségvetés orientációjával kapcsolatban. Most még fontosabb az, hogy a stratégiánkat úgy alakítsuk, hogy figyelembe vegyük ennek a mostani válságnak is a nagyon messze menő következményeit. Nem csak az európai költségvetésről van itt szó, és igen, erőteljesen elköteleztük magunkat amellett, hogy egy újjáépítési alapot hozzunk létre, mert ennek az lenne a lényege, hogy minél több pénzt, eszközöket, forrásokat tudjunk a közeljövő prioritásainak szolgálatába állítani. Ezen két eszközön keresztül és itt egy marsal tervszerű gondolatra szeretnék emlékeztetni. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ezen dolgozni tudjunk. Egy De Gasperi nevével fémjelzett tervre gondolok, az egyik alapító atya, Alcide De Gasperi nevével tudnánk ezt fémjelezni, és arról szólna az, hogy hogyan fogjuk finanszírozni az újjáépítést, a gazdaság élénkítését és a következő európai büdzsében hogyan kívánjuk a legfontosabb prioritásokat érvényre juttatni. Hatékonyaknak kell, hatékonynak kell lennünk, és a józan ész alapjain kell haladnunk. Ezen keresztül nagyon fontos a gazdaság átalakítása, a szerkezet átalakítás, azon felül, amely, amilyen javaslatok az Európai Bizottságtól érkeznek majd, Biztos, hogy nagyon sok ilyen új javaslat lesz egyébként, de emellett van itt egy másik pont is, amelyet mindenképpen szerettem volna kiemelni. Most, hogy erre lehetőségem nyílik. Arra gondolok, hogy nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az egész európai projekt legfontosabb célja a második világháború óta nem csak a prosperitás és a béke, hanem az is, hogy együtt, együttműködve közös munkával kívánjuk kialakítani a szolidaritás szemszögéből a nagy vita, tehát a nagy kihívásoknak így tudunk megfelelni. Ezért egyfajta európai konvergenciára van szükség, csökkentsük a különbségeket, és erre még inkább szükség van ma ebben a válsághelyzetben. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a tagállamok is rájöjjenek arra, hogy ez a válság ne érv vagy ürügy legyen arra, hogy a az európai különbségeket hangsúlyozzuk, és ne súlyosbítsuk a az európai különbségeket, hanem inkább megerősödve, közös akarattal dolgozzunk több kohézió, nagyobb konvergencia és mélyebb európai integráció érdekében. Ez a mostani válság is rámutat arra, hogy mennyire a konvergencia, az együttműködés kell, hogy vezéreljen bennünket, és nem ennek az ellenkezője, mert tudjuk azt is, hogy a, ennek az ellenkezőjével csak gyengébbek leszünk, és nem fogjuk tudni a válságra megadni a megfelelő válaszokat. Ezen felül még egy gondolatot engedjenek meg nekem, hiszen már most is nagyon keményen látjuk a gazdasági eh, helyzet, eh, helyzetet a turizmus szektorában, vagy eh, a légiközlekedésben. Ugye a következő hetek, hónapok során mindenképpen azon kell majd dolgoznunk, hogy aktívan javaslatokat tegyünk le az asztalra, akár ajánlások formájában is, a turizmus élénkítése, illetve újrabeindítása érdekében. A tagállamok kezébe van egyébként a döntés, hogy megnyitják-e a határaikat, de mégiscsak fontos lenne az, hogy gyűrjük fel az ingújat, és együtt koherens módon tudjunk ezzel az óriási kihívással megküzdeni. Tehát én szeretném kérni, hogy az európai határokat, amint lehetséges, nyissuk meg, meg, természetesen a megfelelő védintézkedések mellett de ezen keresztül valósítható meg az emberek szabad mozgása, és így lehet progresszíve megnyitni a határokat. Ez rendkívül fontos a társadalmaink szempontjából is, és én remélem, hogy a következő napok során azért sikerül majd egy közös asztal mellé leültetni a tagállamokat, hogy szinkronizált, koherens módon tudjuk megnyitni a határainkat, és ezen keresztül is az európai ellenálló képességet tudjuk hangsúlyozni. Még azt is szeretném elmondani, még akkor is, hogyha ennek nincsen konkrétan köze az elmúlt EU csúcshoz, de szeretném azt elmondani nagyon nagy barátsággal, hogy az európai jog el, elsőbsége nagyon fontos, hogyha az európai gondolatok progressziójára gondolunk, és ilyen szempontból az Európai Bíróság szerepére szeretném felhívni a hangsúlyt, amely az európai jog azonos és koherens értelmezését garantálja. Robert Schumann, európai alapító atya szavai és értékei rendkívül fontosak ma is, olyan generációk, akik egymástól féltek, akik, egymá, akik magukba fordultak és egymással harcba, háborúba kezdtek, az ő számukra rendkívül innovatív volt Robert Schumann gondolata. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek ki kell alakítani a saját motivációját azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánunk felül emelkedni ezen a válságon, de azért vannak közös pontok is. A háborúnak vége van több mint 70 éve. Most egy nagyon súlyos globális válsággal állunk szemben, soha nem láttunk még ilyet, és akkor kreativitásra, innovációra, forrásokra, bátorságra volt szüksége, és arra, hogy kilépjenek az akkori emberek az akkori gondolkodásmódból, amely korábban évtizedekig jellemezte Európát. Én remélem, hogy a mostani generációnak is meg lesz ez a bátorsága, innovációja, és képes lesz ezzel a válsággal mit kezdeni. Hiszen olyan sok ember és család nehézségekkel küzd ma, valahogy ebből kellene építkeznünk, és reméljük azt, hogy Európa gondolatát, ezt a szép közös gondolatot újra meg tudjuk telíteni a lendülettel és élettel, és ezen keresztül az emberek méltóságáért, a társadalmaink méltóságáért, jó hiszeműségért tudunk majd tenni valamit, és így tudunk szembenézni a valósággal és a jövővel. Köszönöm szépen, Michel úr! Von der Leyen asszony. President. Merci beaucoup monsieur le président. Köszönöm. Elnök úr, kedves Charles Michel, képviselő hölgyek és urak! Azon 70 év alatt, amely a Schumann nyilatkozatot követte, Hát a válságok és a kihívások nem voltak éppen ismeretlenek Európa előtt, ahogyan te ezt éppen most említetted. Európa nem csupán mindig egységes volt a sokféleségben, hanem az ellenséges befolyásokkal szemben is egységes volt. Ez Európa válasza kell, hogy legyen erre a válaszra, sokkal inkább, mint eddig. Egységre, eltökéltségre és ambícióra van most szükség és ebben a szellemiségben dolgozik az Európai Bizottság egy ambiciózus gazdasági fellendítési terven Európai érdekében, ahogyan ezt önök is kérik az állásfoglalásukban ma. Képviselő hölgyek és urak, valamennyien tudjuk, hogy miért is van szükség cselekvésre. Az elmúlt hetek során gyakran hallhatták, hogy mit is kell tennie Európának. Most arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is tegyük ezt. Szeretném bemutatni a az gazdaság élénkítési terv szerkezetét és fő jellemzőjét. De hogy ezt megtegyük, ehhez először ezen nagyon sajátságos válság természetét kell megértenünk. Engedjék meg, hogy három megjegyzést tegyek, mielőtt elemezném a helyzetet. Korábban is tapasztaltuk már, hogy visszaesett a gazdaság, de még soha nem esett meg, hogy a gazdaság oly módon álljon le, mint ahogyan az elmúlt hónapokban láthattuk. A gazdaság működését fel kellett függesztenünk, nagyon súlyosan visszaesett a kereslet, és az igazság az, hogy nem tudunk hamarosan visszatérni a dolgok régi menetéhez, a régi kerékvágásba. Lassan, fokozatosan nyílnak meg a társadalmaink újra, és nyílnak meg a nyílik meg a gazdaságunk is, és még nagyon helyes, hogy továbbra is érvényben maradnak a társadalmi tá- a távolságtartási szabályok. A vállalkozásoknak újra át kell gondolniuk, hogy hogyan folytassák majd a jövőben. Tehát talpra fog állni a gazdaság, de ehhez időre lesz szükség. A második megjegyzésem, a vírus ugyanúgy hat minden tagállamban, igen, ez valóban igaz, de a reakció adásra való képesség és a sokkok mérséklésére való képesség nagyon eltérő. Gondoljunk például az önágazatokra, mint a kulturális ágazat, a turizmus, ezek az ágazatok sokkal nagyobb kárt szenvedtek, mint más ágazatok, és ne felejtsük el azt sem, hogy kiket, hogy akiket elsőként érintett a vírus okozta válság, őket érintette a legsúlyosabban. Olaszország és Spanyolország szenvedett súlyos károkat, azonban az általuk biztosított átláthatóság és kommunikáció tette lehetővé mások számára, hogy felkészüljenek a válság okozta károkra és hatásokra. És a harmadik dolog, minden tagállam a lehető legjobban támogatta, erejének megfelelően támogatta a vállalatokat és a polgárokat is, az Európai Bizottság pedig maga is reagált, teljes mértékű rugalmasságot biztosítottunk például az állami támogatásokat és a kohéziós pénzeket illetően. Ugyanakkor az is igaz, hogy minden tagállamnak más és más fiskális mozgástere van. Az állami támogatások felhasználása éppen ezért tagállamonként nagyon eltérő. Most azt láthatjuk, hogy az egységes piacon belüli egységes feltételek megbomlottak. Erre európai válaszadásra van szükség. Európai gazdasági élénkítésre van szükség, európai prioritásokra összpontosítva. Ehhez elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament is meg tudjon felelni szerepének, el tudja látni feladatait. Teljesen egyértelmű, hogy ennek a parlamentnek biztosítania kell a demokratikus elszámoltathatóságot, beleszólást kell biztosítani számára az egész élénkítési csomagba, ugyanúgy, ahogy az európai költségvetésbe is beleszólása van. E, pontosan erről fogunk ma beszélni. Most tehát a élénkítési csomagról szeretnék beszélni, ennek két része van. Először is itt van az európai költségvetés, a többéves pénzügyi keret, az MFF, ezt mindenki nagyon jól ismeri. Másodszorban és a költségvetésen túlmenően lesz egy gazdaság élénkítő eszköz, amelyet a meglévő tartalékok felhasználásával biztosítunk. Ez az úgynevezett headroom, ez biztosítja azt az eszközt, azt az összeget, amelyet az Európai Bizottság a piacokon hitelként felvehet. Nagyon fontos az, hogy a gazdaság élénkítő eszköz teljes összegét az európai költségvetésen keresztül csatornázzuk majd, azaz az európai programokon keresztül. Ez az oka annak, hogy az Európai Parlamentnek beleszólása lesz abba, hogy a gazdaságélénkítő pénzeket hogyan költik el a tagállamokat, ugyanúgy, ahogy beleszólhat a többéves pénzügyi keret alakulásába is. Hogyan költjük el ezt a pénzt, illetve hogyan biztosítjuk ezt az eszközt, ennek működését. Az első pillér arra összpontosít majd, hogy a tagállamok újra talpra álljanak és erősebben kerüljenek ki a válságból. A pénz nagy részét az első pilléren belül költjük majd el, egy új gazdaság élénkítő és reziliencia növelő eszköz révén. Ezzel által fő, a fő beruházásokat lehet támogatni majd tagállami szinten, de ezeknek összhangban kell lenniük az Európai Uniós célokkal. Ide tartozik az éghajlat semleges gazdaság, a digitalizált és reziliens Európa célkitűzése. Az európai szemeszter keretén belül zajlik majd ennek a pénznek az elköltése, minden tagállam szállam, állam számára elérhető lesz, és leginkább azokra összpontosítjuk azonban, ahol a legnagyobbak a károk, és ahol a rezilienciát a leginkább növelni kell. Ez tehát az eszköz első pillére, ez tartalmazza majd az összeg legnagyobb részét. Ezen az első pilléren belül e, találunk azonban egy másik bizottsági javaslatot is, mely szerint megnövelnénk a kohéziós pénzeket. Ez az MFF-en belüli kohéziós pénzeken túli összegeket jelentene, és az allokáció a válság gazdasági és társadalmi hatásainak súlyosságával függne össze. A második pillér a gazdaság újbóli fellendítése és az elősegítése annak, hogy újra beruházásokra kerüljön sor. Már a válság előtt is tudtuk, hogy fontos, hogy meg, jelentősen megnövekedjenek a magánberuházások, az 5G, a mesterséges intelligencia, a tiszta hidrogén termelés és más egyéb fontos területeken. A válság egyetlen dolgot változtatott ezen a téren, még nagyobb a szükségessége annak, hogy beruházásokra kerüljön sor a magán, a privát szféra részéről is. Ezért megerősítjük az Invest EU programot, ezen túlmenően most első ízben létrehozunk egy új stratégiai beruházási eszközt. Ez lehetővé teszi, hogy azokba a kulcsfontosságú értékláncokba fektessünk be, amelyek stratégiailag fontosak a jövők szempontjából. A válság megmutatta, mennyire függünk a globális láncoktól, például a, a gyógyszeri ágazatban, Európának például képesnek kell lenni arra, hogy a kritikus fontosságú gyógyszereket maga állítsa elő. Ehhez azonban szükség van arra, hogy Európában jól működő vállalataink legyenek ezekben az ágazatokban, és ezekbe be kell ruházni. Ezért a második eh, pilléren belül egy új szolvencia eszközt is javaslunk, amely a jól működő vállalkozások eddig jól működő vállalkozások újra tőkésítési szükségleteit kielégítését segítik és amelyeket nagyon súlyosan érintett ez a válság. A harmadik és utolsó pillér pedig arról szól, hogy levonjuk a válság tanulságait. Az elmúlt hónapokban megmutatkozott, hogy mi az, ami igazán fontos, mi működött eddig jól, és mi az, ami még javítani kell. Megerősítjük azokat a programokat, amelyek hasznosnak bizonyultak a válságban, ilyen a Rescue EU, vagy az Európa Horizont program. Emellett új egészségügyi programot is elkívánunk indítani, és mindenképpen biztosítani akarjuk, hogy a partnereinket támogatni tudjuk, meg akarjuk erősíteni a szomszédsági, fejlesztéspolitikai és nemzetközi együttműködési programainkat, valamint az előcsatlakozási eszközt is. Tisztelt képviselők, Dióhéjban tehát így fog kinézni ez az új eszköz. Elsősorban arra összpontosít majd, ahol a legnagyobb a szükség, legnagyobbak a szükségletek, és ahol a legnagyobb a potenciális. Rövid távú eszközről van szó, amely a gazdaságélénkítés első évére szorítkozik. Tartoznak majd ide támogatások, lehetővé tesszük majd, hogy a beruházásokat előre hozzuk, ez az úgynevezett frontloading, a nemzeti garanciákon alapuló, eddig is bevált eljárásokat alkalmazzuk majd, és arra is emlékezni kell, hogy nem a nulláról indulunk, mert a élénkítő csomag magában tartja majd azt, tartalmazza majd azt a három fő hálózatot, amelyet már említettek, többen a SUL program, az Európai Beruházási Bank eszközeit és az Európai Stabilitási Mechanizmust. Az MFF-fel együtt Európa így ambiciózus választ tud adni a válság jelentette kihívásra. Új erőforrásokra is szükség lesz a költségvetésben, ugyanúgy annak megfelelően, amit 2018-ban javasolt a bizottság. Egy olyan válaszra van szükség, egy olyan reakcióra, amely megerősíti azon igyekezetünket, hogy megvédjük a jogállamiságot, és olyan válaszra, amely ugyan a szükségből táplálkozik, de a jövőre összpontosít. A válság szült ezt a reakciót, de a jövőbe kell beruháznunk, a jövőt kell szolgálnia ennek a megközelítésnek. Ez nem csak az emberek és az országok közötti szolidaritást erősíti meg, hanem a generációk, a nemzedékek közötti szolidaritást is. Hiszen, hölgyeim és uraim, előbb vagy utóbb a tudósok, a kutatók megtalálják majd a megfelelő oltóanyagot a koronavírus ellen, de a klímaválság ellen nincs oltóanyag, ezért Európának most kell beruháznia a tiszta jövőbe. A élénkítésnek megvan a maga ára, hiszen a élénkítés következményeképpen nő, nő majd az eladósodás. De ha már növelnünk kell azt az adósság hegyet, amelyet majd a jövőbeni nemzetékeknek kell ledolgoznia, akkor a legkevesebb, amit tehetünk, hogy csökkentjük az éghajlati terhelést az ő jövőjük érdekében, helyet, hogy még tovább súlyosbítanánk a helyzetet. Tehát a válság után nem szabad visszatérnünk a régi mintázatokhoz. Legyünk bátrak, használjuk ki a lehetőséget, és ruházzunk be egy korszerű, egy tiszta, klímasemleges gazdaságba, amely a következendő nemzedékek életét biztosítja. Az Európai Unió nyilvánvalóan egyedül nem tudja a válság okozta összes sebet begyógyítani. De mi vállaljuk a felelősség ránk eső részét, és ennek szellemében kiegyenlítjük a tagállamok közötti terheket, miközben biztosítjuk azt is, hogy ez a hatalmas erőfeszítés majd a jövő nemzedékeket is szolgálja. Ez a feladatunk, és szilárd meggyőződésem, hogy egy egységes Európa meg tudja oldani ezt a feladatot. Éljen Európa! Grazie, Presidente von der Leyen. Köszönöm, Leyen elnök asszony. Most a frakciók elnökeit hallgatjuk meg. Weber úr, tessék önni a szó. Uh, Általában a technikai kérdésekkel vagy a politikai csatározásokkal kezdjük a felszólalásainkat, de én most az emberekre szeretnék inkább fókuszálni, azokra, akik gyógyítanak, azokra, akik betegek. Egy bergamói orvosra, egy madridi ápolónőre, és azokra a kutatókra, akikét nap alatt téve dolgoznak azon, hogy megtalálják a problémára a megoldást, gyógyszert. Azok, akik ezt a krízist végigvitték, nem médiasztárok, politikusok, hanem azok a milliók, azok az európai emberek, akik képesek voltak arra, hogy megvédjenek bennünket, és meggyógyítsanak bennünket. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen szívem mélyéről, soha nem lehet elég, elégszer megköszönni az önök munkáját. Most viszont rajtunk a sor, politikusokon, és néppártként mi nagyon nagy mértékben támogatjuk a jelenlegi ambiciózus jövőre vonatkozó terveket az MFF-fel kapcsolatban, az újjáépítési alappal kapcsolatban, amelyek mind az Európai Unió igényeit elégítik ki. Új mechanizmusokra van szükség, és számunkra néppártként a legfontosabb a demokratikus költségvetésért való harc. Olyan költségvetése van szükség, amely az emberek közötti szolidaritást és az európai népek közötti szolidaritást tükrözi, és az emberekért van. Azt szeretnénk, hogyha a szuverenitásunk visszatérne, mondták a brexiterek, én azt hiszem, hogy ez azt is mutatta, hogy az emberek nem érzik azt, hogy az Európai Uniós döntéshozatali mechanizmusban beleszólásuk van. Nagyon fontos lenne az, hogy ne Brüsszel döltsön az újjáépítési tervekről, és ez nem nincs is így, mert a az emberek választott képviselői azok, akik ezt megteszik. Így kellene ennek lennie, nem szabadna, hogy demokratikus legitimitás nélkül valósuljon meg az európai költségvetés. Ez egy fontos alapelv, és erre egyébként ígéretet is tettenek a betartására az Európai Bizottság. Most pedig a tanácson a sor, és nem hiszem, hogy ezen a területen csatározásra lenne most szükség, hanem inkább garantálni kellene a Euró, a demokratikus Európa fennmaradását. Nagyon fontos számunkra néppártként az is, hogy az embereket nem érdeklik a különböző eljárások, őket a konkrét projektek és a támogatás érdekli, az európai emberek közötti szolidaritás szellemében azokra kell most odafigyelnünk, akik a legtöbbet vesztettek, olyan régiókra gondolok, vagy olyan korcsoportokra, főként a fiatalokra, akik nagyon sokat szenvedtek a válság miatt az elmúlt 12 év során már volt az Európai Unióban egy úgy mondott elvesztegetett generáció, olyan fiatalok, akiknek nem jutott szerep a munkaerőpiacon pedig nagyon jól képzettek, és Európa nem engedheti meg magának azt, hogy egy újabb generációt veszítsünk el az európai jövőből. Ezért nagyon fontos az, hogy befektessünk az ő jövőjükbe. Európának reményt kell adni a fiataloknak. Egy harmadik aspektus az az, hogy az MFF-fel kapcsolatban legyünk őszinték, tartsuk be a szavunkat, hiszen mi ígéreteket tettünk tavaly az állampolgároknak, amikor megváltoztattak bennünket, von der Leyen asszony is utalt már erre. A klímaváltozás, a kutatásfejlesztés, a digitális világ, az oktatás, a rákellenes harc, vagy most a koronavírus elleni harc, ezek a témák. Közösen kell fellépnünk, és nem szabad elfelejtenünk a régiókat és a gazdákat, velük is igazságosnak kell lennünk. A kohézió és a mezőgazdasági politika azok az eszközök, amelyeken keresztül már most is az EU-ban megvalósul a szolidaritás. Úgyhogy ezt megfelelően kell finanszírozni. És végül, de nem utolsó sorban, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a jövőbeli válsághelyzetekre is fel kell készülnünk. Nem ígérhetjük meg azt, hogy egy másik válságot elkerüljünk, egy másik járványt elkerüljünk, de fel lehet készülni erre, hogyha lesz egy következő hullám vagy válság, akkor arra megfelelő rugalmassággal kell felkészülni. Olyan eszközökre van szükség, amelyekkel sokkal gyorsabban tudunk lépni, amennyiben erre szükség lesz. A válság után Egyesült Európát szeretnénk látni, egy olyan Európát, amelyben Európa összes tagállamában újjá tudjuk indítani a gazdaságot. Jövőbeli projektekre van szükség, a fiatalok számára lehetőségeket kell biztosítanunk, és a válság után azt szeretnénk látni, hogy Európa lép ki a legjobban ebből a válságból. Ez a célunk, és valóban ez a fajta Schumann momentum az, amely most világosan megmutatkozik, motiváltnak kell lennünk, legyünk annyira bátrak, mint az orvosok, az ápolók és mindazok, akik küzdöttek az emberek életéért az elmúlt hetek, hónapok során. Legyenek ők a példaképeink. Köszönöm. Presidente. Köszönöm. Garcia Perez, elnök asszony következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Először is eh, szeretném eh, megköszönni azt, hogy ma itt lehetek, és hogy személyesen tudok önökkel beszélni, hiszen hosszú heteken keresztül nagyon nehéz helyzetben voltunk sok-sok országban. Rengetegen elvesztették az életüket, és sokan a szeretteiket veszítették el, ma pedig több millió ember fél a jövővel kapcsolatban szorong. Ezért nagyon fontos az, hogy a nehéz helyzeten felülemelkedjünk, és jó az, hogy az Európai Parlament azért felelősségteljesen tudta folytatni a munkáját az elmúlt hónapok során, köszönhetően Sassoli elnöknek is a szolidaritást, és az itt dolgozó munkatársoknak is köszönöm szépen a munkáját. Tudjuk azt, hogy mekkora történelmi felelősségünk van, hiszen amikor az emberek nem találnak kapaszkodót, amikor a legrosszabb perceket éljük, akkor a populizmus, a könnyű a válaszok, a nacionalizmus felüti a fejét, és bizony a demokrácia veszít ezen. Ezért nagyon fontos az, hogy milyen döntéseket hozunk most és a következő napok során. Attól függetlenül, hogy a tanács hogyan is dönt, egyelőre úgy tűnt, hogy mindenki egymásra mutogat, de senki nem akart döntést hozni, de április 23-án azért ez mégiscsak megtörtént. Lesz európai újjáépítési program megfelelő pénzügyi háttérrel, amely a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódik. Most a bizottságon a sor, Sőt, szeretnénk azt megkövetelni a bizottságtól, hogy ambiciózus tervet készítsen elő. Fontos két üzenettel. Az első az, hogy legyünk egységesek, ez a parlament képes arra, hogy az ideológiai és nemzeti érdekeken felül emelkedve a közös cél érdekében dolgozzon, ezért fontos az, hogy a pénzügyi kereten belül valósítsuk meg az újjáépítési tervet, tehát, hogy a parlament is költségvetési szervként dönthessen arról. A második üzenetem az ambíció. A konvergencia és a fenntarthatóság kell, hogy megmutassák azt, hogy milyen tervet készítünk elő, és hogy hogyan akarjuk felhasználni a forrásokat. Ezt kéri tőlünk a társadalom, ezt kérik a fiatalok, akik azt kérik, hogy az európai zöld projektet és egy fenntarthatóbb tört, társadalmi tervet ne dobjunk ki a Remove Europe-on keresztül sem. Ezért lenne fontos az, hogy a civil szervezetekkel karöltve dolgozzunk. Európa nem a miénk. Nem a mi tulajdonunk, és ezért szükségünk van arra ma még inkább, mint máskor, hogy mindenki az összes energiáját beleadja ebbe. Ne hagyjuk hátunk mögött a legsebezhetőbbek, ezért a szociális pillére szükség van a legkiszolgáltatottabbak számára segítséget kell nyújtanunk, és a munkahelyteremtés rendkívül fontos cél kell, hogy maradjon. A digitális átalakítás is fontos cél, és szeretnénk azt, hogy legalább két milliárd eurót tudjunk ezekre a célokra fordítani. Tudom, hogy nagyon nehéz ezt most a tanácstól kérni, illetve a tagállamoktól kérni, és a saját források kérdése is egyre fontosabbá válik. Itt most egy kötvényprogramra van szükség, és a különböző kölcsönök hosszú távon kell, hogy megvalósuljanak, és hozzá kellene kötni ezeket az európai gazdasági célokhoz. Az európai szemeszterrel kapcsolatban nem fogjuk engedni azt, hogy az európai szemeszter a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a szociális jogok és a fenntartható fejlődési céloktól elrugaszkodjon. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, próbáljunk meg tanulni a múlt hibáiból, ugyanakkor nézzünk előre a jövő felé, és ezért a tanácstól és a bizottságtól azt kérem, hogy fontos szerepüknek feleljenek meg, a parlament hajlandó segíteni önöknek, kéz a kézben válvetve, de csak akkor, hogyha önök is ambiciózusak akarnak lenni, és a közös célokat a nemzeti diskurzusok elé helyezik. Fontos a bátorság, az ambíció és az ambíció. Köszönöm szépen, erre van ma Európának szüksége. Köszönöm. Csoros elnök úr következik. Robert Schumann. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Michel er- elnök úr, tisztelt von der Leyen asszony. 70 évvel ezelőtt Robert Schumann azt mondta, hogy Európát nem lehet egy csapásra kép- képíteni, lépésről lépésre kell haladni, és nem lehet ezt elérni nyilatkozatokkal, hanem gyakorlati szolidaritásra lesz szükség. A Covid-válság nagyon nagy gazdasági válságot is magával hoz, és az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy Európa akkor tudott előrelépni, amikor megoldást talált a különböző válsághelyzetekre. A válság után nem lesz elég újjáépíteni a gazdaságot. Több olyan terület is lesz, ahol újjáépítésre lesz szükség, mobilizálnunk kell az új megoldásokat, a technológiai megoldásokat. Nem szabad visszatérnünk a 20. századi gazdasági megoldásokhoz, hanem új alapokat kell lefektetnünk. Vissza kell térnünk a digitalizációhoz, a környezetvédelemhez és a stratégiai területek megerősítéséhez, beleértve az egészségügyet, és ez képezi majd a jövő gazdaságának a magját. Több millió polgáron kell majd segítenünk, akik elveszítették munkájukat, vagy el fogják veszíteni a munkájukat. Több százezer vállalat ezentúl nehézségekkel küzdik. Segítenünk kell a vállalkozókon, segítenünk kell a túlterhelt egészségügyi rendszereken, és a válság által különösen sújtott ágazatokon, ilyenek a mezőgazdaság, a közlekedés, a turizmus. Egy igazán európai gazdaságmentési csomagra van szükség, amely maga mögött hagyja az észak-dél-kelet-nyugat ellentéteket, valamint a nettó kedvezményezettek és nettó befizetők közötti ellentéteket is. Fontos, hogy Európa olyan megoldást találjon, amelyben az Európai Parlament is elláthatja feladatát. Nem csak a pénzről szól ez, hanem egy közös jövőképről, egy közös vízióról. Az Európai Parlament pedig az a szervezet, az az intézmény, amely biztosítja, a, hogy a polgárok is hallathassák hangjukat. Új paraméterekre van szükség egy, egy olyan társadalom számára, amelynek a válság után újra, újra új irányt kell találnia. Fontos, hogy a reálgazdaságban is meglegyen a fellépésünk hatása, segítenünk kell azokon, akik elveszítették a munkahelyüket, azokon a vállalatokon, amelyek önhibájukon kívül a csőd szélére sodródtak. A mi frakciónk nemet fog mondani minden olyan kísérletre, amely megkárosítja a jövőbeni többéves pénzügyi keretet vagy a költségvetést. Nem csak a pénzről szól mindez, Egyszerűen arról van szó, hogy megfelelő forrásokat kell biztosítanunk az MFF számára, amely stabilitást tud nyújtani, anélkül, hogy nagyobb terhek hárulnának a tagállami költségvetésekre. A demokrácia, az egyéni jogok és a jogállamiság nem olyasmi, amiről hajlandók lennénk tárgyalni. A Renew frakció számára ez egy úgynevezett vörös vonal, amikor a többéves pénzügyi keres, keretről tárgyalunk. Meg kell védenünk az értékeket, a jogállamiságot, a működő jogrendeket. Együtt kell kiállnunk mindezen értékekért, vagy pedig mindannyian el fogunk bukni. Ez az a választás, amely előtt állunk. Remélem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy egyetlen egy megoldás van csupán, az nevezetesen, hogy együtt lépjünk fel, legyünk bátrak a polgárainkért, akik másfél évvel ezelőtt soha nem látott számban jelentek meg a választóurnáknál. Itt az ideje annak, hogy bebizonyítsuk, hogy valóban bátrak vagyunk, és hogy hajlandóak vagyunk megvalósítani azt, amit a polgároknak a választási kampány során ígértünk. Amikor az ő bizalmukat kértük, akkor ígéreteket tettünk, ezeket meg kell valósítanunk. De facto szolidaritásra van szükség, nem nyilatkozatokra. Köszönöm. Identità e Van der van der Schede. Voorzitter, collega's, net zoals szóval in Tsjernobyl. Van der Drisa kolléga következik. Nos, a kommunista rezsim Csernobil idején megpróbálta elrejteni az igazságot, most ugyanígy a koronavírussal kapcsolatosan is ugyanez a helyzet. Túlságosan függővé váltunk időközben Kínától szinte imádkoznunk kellett a biztonsági felszereléseket, a maszkokért. A globalizáció ideje alatt Kína lett a második legnagyobb gazdasági nagyhatalom. A dömpingáraknak a tisztességtelen versenynek köszönhetően és a naív nyugat-európai politikának köszönhetően történt mindez. Most már 170 milliárd euró a kereskedelmi deficit Európának Kínával szemben. Európát majd, nem gyarmatosítja Kína, egy, amit kommunista diktatúra vezet. Gondoljuk át Kínához fűződő kapcsolatainkat, védenünk kell a kulcságazatainkat a kínai beszivárgás ellen újra kell iparosítani Európát, és különösen a migráns válságot, a pénzügyi válságot követően nem öm, lehet az, hogy továbbra is a polgárok fizessék meg mindennek az árát. Védenünk kell a vállalatainkat, a polgárainkat, a kínai importra ki kell vetni egy adót. Silde van, elnök következik, mondja az elnök. Nem, Lamberts elnök úr javítja magát. Szaszoli úr. Hát, hogyha Sidovánra emlékeztetem, az se gond, de hát Philip Lambert vagyok. Nos, három hónapja hogy a, az ápolók, orvosok, segédápolók, utcaseprők, a futárok veszélyeztetik az életüket a, az üzletmenet folytonossága érdekében. Hatalmas a szolidaritás, segítenek az elszigetelt időseknek, maszkokat készítenek, gyermekekre vigyáznak közösen, és sok egyéb ilyen kezdeményezés van. Három hónapja a polgárok vállalják a felelősségüket, de türelmetlenek és okkal, mert ez alatt az idő alatt mit is tesznek az európai vezetők. Meghallgattam önt, Michel úr, és örülök, hogy a szolidaris választ támogatja ön és a különbségek csökkentését az EU-n belül. De a valóság az, hogy az állam és kormányfők, amikor ezen szolidaritást pénzügyi szinten is meg kell, hogy valósítsák, akkor vonakodnak, és továbbra is mindenki csak a saját érdekeit nézi. Tíz éve egyesek felvetik a szolidaritás kérdését valamiféle elkölcsűszként, mint hogy Európa két táborra oszlana, az erényesek országaira és a vétkeseknek nyilvánított országok csoportjára. A görög, olasz vagy spanyol kormány gyakorlatai persze okot adhatnak szemrehányásra, de a holland kormány folytatott egy valódi adógyi háborút Európa ellen, és német kormány védte azt az autóipart, amely minden szinten csalt. Aztán a skandináv felügyeleti hatóságok tették lehetővé az egyik legnagyobb pénzmosási akciót az elmúlt évtizedekben. Görögország, Spanyolország és Olaszország pedig sokkal nagyobb részt vállalt a menekültek befogadásából, mint amennyire jutott volna. Az Európai Unión belül kétségkívül minden ország szemére lehet vetni dolgokat, és minden tagállam hozzájárul valahogy a közös virágzásunkhoz. Nos, itt most miről is van szó? A tét itt az Európai Unió lét jogosultsága a 70 évvel ezelőtt létrejött Schumann nyilatkozat alapján, melynek sarokköve a szolidaritás. Ezt a közös érdek motiválja, a fenntartható jólétet garantálja ez a polgárok számára, és így tudunk együtt megfelelni az ezenkor alapvető kihívásainak közös érdekünk, hogy finanszírozunk, kialakítsunk és együtt végrehajtsunk egy gazdaságélénkítési tervet, stratégiát. És ez egy alapvető elven nyugszik, minden állam saját képességei szerint járul hozzá, és mindenki a saját igényeit fedezi ebből. Így módon lehet ezt a nagy feladatot megvalósítani, finanszírozni, és egy igazságos európai adó ügyel lehet ezt majd visszafizetni. Az Európai Parlament megértette azt, hogy az átállás egy valódi ugrást igényel. Ha kudarcot vallunk ezen próbatétel során, akkor ezzel a monetáris uniót és hosszú távon az Európai Unió létét is kockáztatjuk. A polgárok már igencsak megtették a maguk részét, most az európai vezetőkön a sor. Hogyha önök nem képesek ezen történelmi kihívásnak megfelelni, akkor ki bocsáthatja majd meg ezt önöknek? Köszönöm. Köszönöm, Lambert elnök úr. Fanovervelt képviselő következik az ECR nevében. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Az elmúlt hetekben Európa nem éppen gyorsan reagált a járványra, de talán ezt ki lehet egyenlíteni, hogyha most megfelelően járunk el, a több milliárd költségvetéses vitában, illetve a helyreállítási tervet illetően. Az én frakcióm egyetért mindezzel, nagyon nagy pénzösszegekről van szó, ez természetesen így van, hiszen a válság annyira mélyreható, hogy megfelelő költségvetési követelményeket kell megfogalmaznunk. De gyakran elveszítjük a megfelelő figyelmet más jelentős vetületeket illetően amikor a gazdasági újraépítésről van szó. Von der Leyen bizottsági elnök asszony a belső piac jelentőségére mutatott rá. Ezt még egyszer szeretném kiemelni, hiszen döntő jelentőségű ez a gazdaságunk helyreállítása szempontjából. Aztán másodszorban a beruházások is nagyon fontosak, a magánberuházások, de a közberuházások úgy szintén. Végre az Eurostat szigorú szabályaitól el kell köszönnünk. Ezáltal nagyon sok fontos közberuházás reked meg. És a harmadik dolog, ami szintén fontos, és napról napra jelentősebbé válik, a geopolitikai védelem biztosítása. Vannak nemzetközi beruházási alapok, amelyek milliárdnyi tőkét vesznek fel a nemzetközi piacokon, hogy likviditásukat erősítsék, de ezáltal egyfajta kasszát hoznak létre. Intézkedéseket kell foganatosítanunk, hogy az idegen átvételeket megakadályozzuk. Időben korlátozott intézkedésekre van szükség, de valamit tennünk kell, és eltökélten közösen kell fellépnünk, hogy a bizonytalanság légkörét meghaladjuk, amely a felendülés útjában állhat. Silde. Silde van, úr következik. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. So schlecht war die Rede von Köszönöm szépen, elnök úr. Hát Filip, Filip beszéde nem is volt olyan rossz. Lehet, hogy egyik másik mondatát én is elmondhattam volna magam nevében. De most rátérnék a tényleges mondandómra. Az Európai Unió válaszúthoz érkezett. El kell döntenie, hogy önromboló, önpusztító úton halad-e tovább, vagy pedig egy igazi szolidáris közösségé válik, 75 évvel a második világháború vége után és 70 évvel a Suma nyilatkozat után. Miközben az európai lakosság azt várta, hogy végre egy világos politikai üzenet fogalmazódjon meg a szolidaritás és egység jegyében, mégis azt látjuk, Michel úr, hogy heteken keresztül civakodnak a tagállamok, és azok tartják életben a társadalmat, azok tartják fenn a működő képességét, akiknek a bérét az elmúlt években megnyírbálták, akik rossz munkakörülmények között dolgoznak, és a az elégtelen infrastruktúra okozta nehézségekkel küzdködnek. Ezeknek a munkavállalóknak köszönettel tartozunk Weber úr valóban, de azzal is tartozunk nekik, hogy jobb munka és életkörülményeket teremtünk a számokra. Itt van az Európai Stabilitási Mechanizmus, 42 millió euró, amely segítheti a tagállamokat a bajban, de mi történik akkor von der Leyen asszony, amikor az államadóságra vonatkozó szabályok ismét érvényesek lesznek? akkor egy újabb államadóság válságba keveredünk. Mit tesz akkor az Európai Bizottság? Újra azt fogja javasol, javasolni, hogy nyírváljuk meg az egészségügyi rendszereket, az infrastruktúrákat, a nyugdíjakat, akkor megint privatizáljuk majd a, az állami tulajdont, és akkor megint évtizedekig megszorításokkal sanyargatjuk azokat, akik az, a, a koronavírus okozta válságban életben tartották a társadalmat és a gazdaságot. És akkor megint, mert lehet, hogy akkor megint újra leállítjuk a szükséges infrastruktúrákba való beruházásokat, és nem ruházunk be azokba a nagy feladatokba sem, amelyek előtt az Európai Unió áll, ide tartozik a Green New Deal és a digitális fordulat finanszírozása. Úgy gondolom, a stabilitás és növekedési paktumot végleg fel kell függeszteni, egy új beruházási offenzívára van szükség, és vissza kell fordítani azokat a megszorításokat, amelyeket az elmúlt évtizedben tettünk. Mindannyiunk számára jelentős kérdés az, hogy hogyan lehet a gazdaságot újra talpra állítani, a társadalmat újra működik, képessé tenni. Az Európai Bizottságnak gyakorlatilag a kör négyszögesítését kell végrehajtania, de ez nem geometriai feladat, hanem politikai feladat ez esetben. Egy bátor EU-s költségvetésre van szükség, ami azt jelenti, hogy a tagállamoknak jóval többet kell befizetniük a költségvetésbe, másrésztről pedig tényleges saját forrásokra is szükség van. Egy európai digitális adóra gondolok például, amelyet egy átfogó pénzügyi tranzakciós adó révén hajtunk be, és még egyszer elmondom, mert ez nagyon fontos, az európai lakosság leggazdagabb 1%-át kell megadóztatni. A gazdagoknak, a tehetőseknek és a vállalkozásoknak is hozzá kell járulniuk az európai újjáépítéshez. Ehelyett az úgynevezett Recovery Fund lenne a megoldás az Európai Bizottság szerint. Egyelőre még nem teljesen világos, hogy mekkora összeget jelent ez pontosan, és aztán vagy hitelként, vagy támogatásként kapják ezeket a pénzeket a tagállamok. Ezt nem egészen értettem az elnök asszony beszédében, mondja a felszólaló. Ez visz viszont újra annak a valószínűségét növeli, hogy új adósságválságba keveredünk. A az úgynevezett koronavírus kötvények lettek volna a megfelelő megoldás, az Európai Központi Bank tudta volna az állami finanszírozást megtámogatni a tagállamokban, de ehhez nincs elég bátorság. Az Európai Uniónak el kell döntenie, milyen úton halad tovább, a megszorítások útján vagy a szolidaritás útján. Az én frakcióm világos döntést hozott, mi az európai lakossággal együtt a szolidaritás útján szeretnénk haladni. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Köszönöm szépen, Kastádó képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Az idő nem megfizethető, lehet ugyan használni, de nem lehet megőrizni, de jól lehet felhasználni, és igaziból itt csak egyetlen egy dolog az az, ami számít ebből a újjá, tehát a, a gazdaság program. Nagyon fontos az, hogy ön von der Leyen asszony világosan mondja azt, hogy hogyan, mondja el azt, hogy hogyan látja a jövő szempontjait, hiszen nagyon fontos lenne az, hogy ne a tagállamok kelljenek, kelljen, hogy még többet befizessenek az európai költségvetésbe, hanem azok a tagállamok, akiket kevésbé érintett ez a probléma. A pénzügyi tranzakciókra kivetett adó is nagyon jó a lehetőség, és még a nyáron belül egy egyszeri támogatást kellene adni a leginkább érintett országoknak az önök döntései emberéleteket fognak jelenteni. Nem szabad, hogy egoisták legyünk, hogyha együtt szeretnénk kilépni ebből a mostani időből. Elérkezett az igazság órája. Köszönöm szépen. Most ezek után ön Michel úr is kérte a szót, mert majd el kell, mondan, el, el kell majd mennie. Megadom önnek a szót, Michel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönöm a különböző üzeneteket, amelyeket meghallgattunk. Néhány gondolatot szeretnék csak elmondani. Bármit is mondtunk, a populisták, a demagógok, akik Európával kapcsolatban elmondják a véleményüket, azért ne felejtsék el azt, hogy Európa egy óriási hozzáadott értéket jelent a jólét, a jog fejlődése és a szabadságjogok szempontjából is. Nem szabad, hogy ezeket a vívmányokat elhagyjuk, akármilyen demagóg gondolatokat is hallunk. Önök is tudják azt, hogy mindenki érintett ebben a helyzetben, tehát megint csak kulcs időszakhoz érkeztünk, úgyhogy ennek a mostani generációnak az a feladata, hogy ne megosztottak legyünk, és ne arról beszéljünk, hogy ki legitimebb, melyik intézmény legitimebb. Hiszen mindhárom európai intézmény legitim, a tagállamokat képviselő, a Európai Tanács is az, épp úgy, mint a az emberek által megválasztott Európai Parlament, és természetesen az Európai Bizottság is, hiszen ő az, aki politikai értelemben a dinamikáját adja az európai vitának. Ami engem illet, én mindent meg fogok tenni az Európai Tanácson belül, az ottani kollégákkal, hogy ne egyfajta steril intézményi vita alakuljon ki, hanem gyűrjük fel az ingújat, és végül végre tegyünk valamit azokkal a nagy fontos témákkal kapcsolatban, amelyek az asztalon vannak. Mi a helyzet a Marshall tervvel kapcsolatban? Hogyan kívánjuk a különböző kölcsönöket, hiteleket hatékonyan megvalósítani hogyan fogjuk a digitális agendát megvalósítani, vagy a klímára vonatkozó céljainkat. Ezek a problémák nem fognak eltűnni, és nagyon nagy reményt kell adni az embereknek. Európában intelligens és olyan emberek élnek, akik tenni akarnak, tenni kívánnak valamit, úgyhogy meg kell feleljünk az emberek elvárásainak, és ez a fajta hozzáállás szükséges az Európai Tanácson belül is. Elkötelezettnek, mobilizáltnak kell lenni, és én mindent meg is fogok tenni ezen a téren, hogy önökkel együtt tudjuk megoldani ezt a kihívást. Köszönöm szépen, Michel úr. Most pedig következik a vita. Muresen képviselő Siegfried. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az európai eh, válság, eh, illetve az euró, e- ezen válság óta mindig is ott volt Európa, ahol szükség volt rá. Eh, az orvosokat mobilizáltuk, a különböző orvosi eszközöket, illetve gyógyszereket oda irányítottuk, ahol leginkább szükség volt rájuk, és az európai alapokat is megfelelőképpen át lehet csoportosítani a célok elérésének érdekében. Az Európai Bizottság jó javaslatokat tett le az asztalra, és a tanács, illetve a parlament most ezeket eh, kell, hogy foganatosítsák. Az Európai Parlament eh, képviselői eh, ismerik az embereket, a választópolgárokat, nagyon jól tudják azt is, hogy hol mire van szükség, ezért akarják azt a képviselők, hogy az Európai Parlament is legyen benne az újjáépítési alap kidolgozásába, illetve annak a megszavazásának az implementációba, a tervezési fázisba épp úgy, mint a szavazásba. Mi úgy gondoljuk, hogy ez akkor lesz sikeres, hogyha a parlament fogadja el úgy, ahogyan egyébként ez költségvetési szervként feladata is. Mi olyan politikai frakciókat képviselünk, akik nagyon nagy többségben támogatják ezt a tervet, a hiteleket, a kölcsönöket, és nem azt szeretnénk, hogy a tagállamokon, bizonyos országokon nagyobb teher legyen, hanem inkább egy komoly visszafizetési tervet kívánunk letenni az asztalra, szeretnénk a saját forrásokról is megnyitni a vitát, és készen állunk arra is, hogy egy jövőorientált több éves pénzügyi keretben gondolkozunk, hogy ne felejtsük el azokat a prioritásokat, amelyek még a válság előtt voltak. Köszönöm. Köszönjük szépen Murásán kollégának. Ertu kollégának adok szót másfél percre. Mikro. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Először én is nyilvánítással kezdeném a sok orvos irányában, ápolók irányában, és ne felejtkezzünk meg, tisztelt kollégák, a szülőkről, akik hónapok óta otthon tanítják, gondozzák gyermekeiket. Nem mindenkinek van 500 négyzetméteres kertje a hát, háza mögött, hát nekik is köszönetet kell mondanunk. A szociális távolságtartás idején a lehető legfontosabb most, hogy összefogjunk, és köszönöm elnök azt, hogy leírta ezeket a célokat. Azt hiszem visszafordíthatatlan, hogy a tagállamok jóval több felett rendelkezzenek, hiszen sokkal nagyobbak a kihívások. Sajnos Michel úrnak időközben el kellett mennie. Ezért a saját források kétszázalékos felső hatás, határa nagyon fontos. Azt hiszem, hogy az idő közben az is nagyon fontos, hogy a célok, amiket leírtunk, a helyes eszközökkel mechanizmusokkal lássuk el. Nagyon fontos a digitalizáció, új mobilitásra van szükség, oda kell beruházni, ahol ennek értelme van, például a mesterséges intelligenciába, és itt köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak, azon iránymutatásokat illetően, hogy nyissuk meg egyre inkább a határokat, és az idegenforgalmat is erősítsük. Fontos az, hogy újra erőre kapjon ez az ágazat, és nagyon sok sikert kívánunk mindez a jövőben. Köszönöm, elnök, köszönöm, Ertú kolléga. Két percben Gárikánó kolléga következik. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, von der Leyen asszony. A világ járvány ellen harcolunk, eközben pedig az elmúlt száz év legnagyobb gazdasági válságával is meg kell küzdenünk. Küzdenünk ehhez pedig rengeteg beruházás mobilizálására lesz szükség. Sajnos sok tagállam túl nagy adósságokkal küzdik, túl nagy az adósság hegye, ezért nem igazán tud egyedül megküzdeni ezzel a válsággal. Ezért az Európai Bizottság most összeállít egy tervet, egy úgy, ha úgy nevezhetem így, Schumann tervet. Az Európai Bizottság egy két billiós gazdaság élénkítő csomagot kíván összeállítani, olyan kötvényekre lenne szükség, amelyek lehetővé teszik azt, hogy beruházzunk a különböző prioritásainkba, ide tartozik a Green Deal megvalósítása, és így tovább. Nagyon nagy kérdés persze, hogy hogyan finanszírozzuk a tervet. az öt nagy frakció itt a parlamentben próbál tárgyalni a tagállamokkal erről. Mindannyian tudjuk, hogy nehéz a helyzet, mindannyian tudjuk, hogy nehéz a tagállami befizetéseket növelni, éppen ezért azt gondoljuk, hogy új saját forrásokra is szükség lesz, meg kell adóztatni azokat, akik nem adóztak eddig megfelelően, meg kell adóztatni a nagy digitális cégeket, a nagy szennyezőket, ez a terv, tisztelt bizottsági elnök asszony, gazdaságilag észszerű, szükség van ugyanis ezekre a beruházásokra, politikailag megvalósítható, ezt látni fogja holnap a szavazási eredmények alapján, és ambiciózus is. Pénzügyileg megoldhatjuk ezt a dolgot, meg tudjuk valósítani ezt a tervet, mert a polgárok azt várják tőlünk, hogy jövőorientált beruházásokat eszközöljünk, kereslet van erre. 70 évvel ezelőtt, elnök asszony, kedves kollégák, Robert Schumann azt mondta, hogy Európának a tettekben kell megvalósulnia. Itt az ideje, hogy konkrét, ambiciózus lépéseket tegyünk, és ezzel építsük Európát. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a kollégának. Donato kolléganő következik másfél perc. Köszönöm szépen. Az Európai Unió saját forrásai, amelyek a költségvetés részét képezik, valójában a tagállamok befizetéséből származnak. Az új források, amelyekről itt is beszélünk, tulajdonképpen a lobbik ellenébe mennek, és más, európai, más nagy központi bankokkal szemben az Európai Központi Bank nem finanszírozhatja az európai költségvetést, de ha ezt megtenné, az akkor is újabb és újabb adókat jelentene az embereknek. A következő a pénzügyi keret, tehát csak egyetlen egy dolgot jelent, van, akinek ez, tehát ugyanazt a pénzt osztjuk újra és újra. Valójában a gazdaságot a tagállamok éltetik, és a szuverén, illetve az, az euró kölcsönök keresztül nagyon keveset lehet tenni. Itt gyakorlatilag csak a már magasan eladósodott országok fognak még inkább eladósodni, és a szerencsétlen emberek lesznek azok, akik megint csak még inkább eladósodnak. Ugyanakkor hogyha ugyanezeknek az embereknek nem lehet dolgozni, akkor ki lesz az, aki majd ezeket a pénzeket kifizeti? Miből fogják mindezt finanszírozni? Az Unió nem ö, folytathatja azt, hogy szlogenekkel operál, és közben nincsenek konkrét lépések. Itt radikális programra van szükség, mert különben minden más csak szlogen és üres szavak fog maradni. Az emberek már most is nagyon nagy lemaradásban vannak. Köszönöm. Köszönjük szépen Eichhout kolléga a következő két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek az elhangzottakat. Megint azt hallottuk, hogy példa nélküli cselekvésre, fellépésre van szükség, példátlan válságban vagyunk, de hát most már szükség lenne a megoldásokra is. Európa túl sokszor ígért túl sokat, és utána nem tudta teljesíteni ezeket az ígéreteket. Most nem ígérgethetünk megint mindenféléket, anélkül, hogy megvalósulna bármi is, mert a konkrét fellépést het hétről hétre elhalasztjuk, miközben állandóan csak ígéreteket teszünk. Mi európai parlamentként úgy gondolom vezető szerepet vállaltunk, mert öt nagy frakció megállapodott a megállapodások, megoldásokról. Románia, Németország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Belgium is támogatja ezt a tervet, ezt a megközelítést. Ez azt mutatja, hogy igenis meg tudjuk haladni a bennünket elválasztó különbségeket, és igenis képesek vagyunk olyan megoldásokat találni, amelyek gazdaságilag is működőképesek. Kötvény, kötvényekre tettünk javaslatot, ezzel finanszírozható lehetne a gazdaság élénkítő és gazdaság átalakító csomag, ugyanis nem akarunk visszatérni a régi módszerekhez. Azt akarjuk, hogy saját forrásokkal finanszírozzuk ezt az egészet, ami nem csak a kamatokat fedezné, hanem a visszafizetést is. Ez az igazi mutualizáció. Fontos, hogy a, meg, a beruházásokat pedig a az elleni küzdelemben és a digitalizációban tegyük. Fontos, hogy a Párizsi megállapodásnak megfeleljünk, megfeleljünk az éghajlatvédelmi céljainknak, a semlegesség követelményének, a férfiak és nők egyen, egyenlőségének, és segítenünk kell a szegényeket, a munkavállalókat, mindenkit, akit hátrányosan érint a válság. Másrésztről pedig azt is elmondjuk, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak egyformáknak kell lenniük, illetve meg kell felelniük ennek, a bizottság az év végéig meghosszabbította az állami támogatásokra vonatkozó döntését, ez egy rossz jelzés, dolgozzunk együtt azon, hogy egy új gazdaságot hozzunk létre, miközben a gazdaság talpraállításán is dolgozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Eichhaut kolléga. Egy percben Fidanca kolléga következik. Elnök úr, kötelességünk, hogy kimondjuk az igazságot. Nagyon sok vállalat áll a zárás előtt, katasztrófa áll előttünk szociális szempontból is, és késlekedik Európa. Az elefántcsont tornyukból több milliárdról beszélnek, amelyek nem is léteznek, és az egész szerkezet inog, nem az euroszkeptikusok miatt, hanem azok miatt von der Leyen elnök asszony, akik az LKB-t is meg akarják buktatni. Nagyon kevés mindez, nagyon későn érkezik, és nagyon sok elnyék van a jövőbeli feltételeket, illetően a helyrejtés alapra azonnal szükség van. Itt a visszanemtérítendő hitelekre van szükség, hiszen a kölcsönök egyfajta zálogházzá változtatták át Európát. Elég az agresszív adóügyből, most már a saját forrásokra van szükség, és a nagy giga digitális vállalatoktól kell adókat kérni, és azoktól, akik nem tartják tiszteletben a környezetvédelmi és szociális sztenderdjeinket, a mikrovállalkozások, a kisvállalatok fizetik meg mindennek az árát. A válság egy teljesen új korszakba vezet át minket, és ne legyünk annyira vonakodóak, mint a múltban. Köszönöm, Fidance kolléga. Másfél percben Omázsé kolléga következik. Elnök úr, köszönöm. Ami a vitánkat illeti, nem ragadhatunk a Német Alkotmánybíróság által kialakított Zsák utcába, amely az Európai Bíróság jogának elsőbségét támadja. Ez egy nagyon súlyos határozat. Egyetlen európai nép sem fogadhatja el, hogy az európai jogot egy másik tagállam alkotmánybírósága diktálja számára vajon holnap az európai aktusok előtt meg kell várni 27 határozatot 27 tagállami alkotmánybíróságtól. Elfogadjuk-e ezt? Kedves kollégák, ez azt jelenteni, hogy az Unió végének kezdete előtt állunk. Európának egy nagy gazdaságélénkítési tervre van szüksége, és szolidaritásra, amely a kohézió felé fordul. Ezen kívül egy Európai Központi Bankra is szükségünk van, amely valóban európai, és nem egy olyan bankra, amely egy berlini diktátumot követ. Ez a határozat az Európai Tanács cselekvési ter- terét beszűkíti, a gazdasági is tervet illetően, és ez elfogadhatatlan, senki nem fogadhatja el, még akár Angela Merkel maga sem akinek egyértelműen kell most már fogalmaznia, ezért hívjuk fel az Európai Tanácsot, hogy egy kéz legyintéssel söpörje le ezt a határozatot, jutassa érvényre a szolidaritást és a kohéziót, ahogyan ezt a közös állásfoglalásunk is kírja, amelyet én támogatni fogok. Köszönöm. Köszönöm, Omázsi kolléga. Posti Szamáhol következik egy percben. Az Európai Unió úgy tűnik, hogy egyre inkább legyengül akkor, hogyha nem képes valós megoldásokat kínálni. Gazdasági és szociális megoldásokra van szükség. Amikor a gazdaság visszaszorul, akkor forrásokat kell mozgósítani, és, a, és el kell engedni az adósságot. Ugyanakkor, amikor a emberi jogok gyengülnek, akkor ki fogja megfizetni az árát mindennek? Az Európai Unióban ma az emberi jogok sokkal inkább sérülékenyek, mint a múltban. Ennek ellenére elmondom, hogy vannak még most is olyan politikai foglyok, akiket azonnal szabadon kellene bocsátani Julian Assange-tól kezdve a katalán vezetőkön keresztül. Az Amnesty International is azt kéri, hogy Jordi Sánchez és más katalán vezetőket engedjék szabadon. Vajon az Európai Uniónak van-e arra vonatkozó terve, hogy a demokráciát megőrizze, akkor, amikor azt nagyon nagy károk érték? Köszönjük szépen a kollégának. Ferber kolléga következő másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Ha az ember házat épít, akkor nem az dönti el először, hogy milyen színű legyen a cserép a tetőn, hanem először is elbeszélget egy építéssel, hogy hogyan is nézzen ki a ház, és lefekteti a szilárd alapokat. Az induló vita kapcsán is azt mondanám, hogy először is azt kell megválaszolnunk, hogy milyen európai hozzáadott értéket tudunk mi teremteni, azon felül, amit a tagállamok maguk már tettek, azért, hogy ne legyen ellentmondás, és passzoljon egymáshoz az európai szintű fellépés és a tagállami fellépés. Ez az elsődleges kérdés. A második kérdés az az, hogy milyen eszközzel tudunk fel, eszközöket tudunk alkalmazni. És őszintén szólva semmi újat nem hallottam itt, sok éve beszélünk ugyanezekről a kérdésekről, és nem igazán tudom elképzelni azt, hogy néhány tisztviselő felvételével, néhány adószakértő felvételével hirtelen biztosítani tudjuk az EU finanszírozását. Legyünk őszinték, ez olyan FTT, amelyben egyre kevesebb tagállam akar részt venni, nem lehet a finanszírozás alapja. Legyünk realisták, lássuk a valóságot olyannak, amilyen. És a harmadik dolog, az az érzésem, hogy most az állásfoglalás kapcsán is az a fő kérdés, hogy hogyan lehet a lehető leggyorsabban lehető legtöbb pénzt a tagállamok rendelkezésére bocsátani mindenféle feltétel nélkül. Ez nem válasz, kedves kollégák, mert ezzel Pandora szelencéjét nyitjuk meg hogyha időkeretet kapcsolunk az eszközhöz, és tematikus előfeltételeket, akkor ez működhet. Erről kellene holnap döntenünk, és semmi másról. Köszönöm. Gárdia Zabár Rubiel kolléganő következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, hogy a tárgyalások nagyon nehéznek bizonyultak, azért mert úgy tűnt, hogy nem sikerül megegyezni, de mégis sikerült. Úgyhogy szeretném megköszönni a konstruktív szellemiséget mindenkinek a részéről, Azért, mert közös célok tudtak bennünket vezérelni, az, hogy az európai ügyet és az embereket tudjuk megvédeni. Természetesen tudjuk azt, hogy egy nagyon rövid a határidő, de világos üzeneteket kell kimondanunk. Először is a tanács felé. Hogyha a tanácsnak sikerült megegyezésre jutnia, a parlamenten belül a frakcióknak, akkor a tanácsnak is meg kell ezt tennie, és nem szabad, hogy a masszív mobilizációját elkereljük a forrásoknak olyan pénzügyi keretre van szükség, amely a jövő politikáit finanszírozza, masszív, nagymértékű beruházásokra van szükség. Itt most két millió euróról beszélünk a kereslet élénkítés és a társadalom átalakításának érdekében. Ez az átalakítás azt is jelenti, hogy az adóügyeket is meg kell reformálnunk, ez az egyetlen út, amely lehetséges. Ezt minél sürgősebb meg kell tenni, de a legfontosabb az, hogy jól tegyük mindezt meg, mert egyetlen egy lehetőségünk van, és ezért fontos az, hogy legyenek tervek, hogy ne csak mindig a sürgős dolgokba gondolkodjunk. És egy utolsó gondolat, üzenjük az embereknek. Tudjuk azt, hogy mennyire nehéz a helyzet, és tudjuk azt is, hogy az előző válság során milyen rossz döntések születtek. Most az embereket kell megmenteni, tudjuk, hogy ez a feladatunk, és meg is fogjuk tenni. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kollegin Gardia Sabal-Rubial. Es folgt für zwei Minuten Frau. Köszönöm monsieur le président chers collègues je reste un peu sur ma faim par rapport à la présentation de. kedves kollégák köszönöm szépen a javaslatokat és hát az a helyzet hogy az elmúlt időszakban az európai parlament vállalta a felelősséget és a szolidaritást is vállalnunk kell, hogy az Európai Parlament megfeleljen azoknak a feladatoknak, amelyek előtte állnak. A szolidaritás tehát szükséges, nem megkerülhető, és egyébként szeretnék gratulálni is az állásfoglalás színvonalához, mert hogy az Európai Parlament végre meghallgatta az emberek hangját, megoldásokkal kívánunk előállni, és ezek kulcsakész megoldások, amelyeket a tanács elé tárunk. Gyakorlatilag ezek már a korábbi állásfoglásban is szereplő gondolatok voltak. Még egyszer szeretném megköszönni a szolidaritást, ez nagyon fontos számunkra, és a tanácsban is most úgy, történ- úgy tűnik, hogy ez győzedelmeskedik. Robert Schumannra itt is szeretnék utalni. A szolidaritás a tények, tehát a gyakorlatban kell, hogy megmutatkozzon. Ez pedig azt is jelenti, hogy a koronavírus által leginkább sújtott országokat kell támogatni, akármit is mondanak itt most transferekről van szó, és különböző kölcsönökről, egy olyan gazdaság élénkítő programról, amely a recovery bondokon keresztül, az állam adósságok eltörlésén keresztül, illetve a saját források új rendszerén keresztül kell, hogy megvalósuljon. Én sem pontosan értem egyébként ezt az egészet még, de azért kérem, hogy ne remegjen a kezük, most erre nincs lehetőség, mert most rajtunk a világ szeme, a nemzetek szeme, a nemzeti parlamentek szeme, és az emberek is odafigyelnek az Európai Parlamentre, tehát ez, ennek tudatában kell lennünk, tudják az emberek is azt, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben. Ebben a parlamenti eh, ülésteremben is eh, nagyon gyakran nem eh, a legjobb gondolatok jutottak érvényre. Köszönjük szépen, Kúsz kolléga a következő egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, hogyha a válság egy dolgot megmutatott, akkor az az, hogy az Európai Unió nem jó válságkezelő. Mindenki számára világosá vált ugyanis, hogy a kockázat által érintett területek korlátozott méretűek voltak, ezért elsősorban a helyi önkormányzatokatnak kellett fellépniük. Ők elég jól kezelték a válságot, most pedig önök EU-s szintre akarják emelni a gazdasági válság kezelését, hatalmas pénzek, pénzösszegekről beszélnek, egy hosszú kívánságlista fogalmazódik meg, nem csak 30%-kal, hanem 100%-kal akarják megnövelni a tagállami befizetéseket egyesek, e, de hát ez soha nem lehet megoldás egy ilyen problémára, hiszen ez automatikusan azt eredményezné, hogy a tagállamok eladósodnak, ez pedig plusz terheket róna a gyermekeinkre, von der Leyen asszony pontosan erről beszélt. Hogyha tényleg segíteni akarjuk a gyermekeinket, a jövő nemzedékeket, akkor el kell kerülni az eurókötvények bevezetését, és mindent meg kell tenni azért, hogy a gyerekek például visszatérhessenek az iskolákba. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük Kusz kollégának. Andrészen kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, a legnagyobb gazdasági válság legelején állunk, a második világháború óta több millió európai fél a, megélhet, fél a megélhetéséért, sokan a szegénységbe szüljednek, süllyednek, megbetegednek. A koronavírus okozta válság nem mindenkit érint egyformán, a kiszolgáltatottabbak, a gyengébbek egyiket nagyon sújtja, másokat kevésbé, de hogyha megosztottak leszünk ebben a válságban, akkor mindannyian a vesztesei leszünk a helyzetnek. Ezért fontos, hogy bátrak legyünk, és itt a parlamentben is megmutassuk, hogy nagy többséggel elfogadunk egy állásfoglalást. Egy eh, két milliárdos eh, tervet, egy két billiós tervet követelünk, nem szabad megismételni a múlt hibáit. Nem megszorításokra van szükség, hanem beruházásokra. A privatizáció helyett az egészségügybe kell beruházni, klíma, igazságos infrastruktúrát kell létrehozni, és egy strukturálisan megerődő, megerősödő EU-s költségvetésre is szükség van. Ezért von der Leyen asszonytól azt kérem, hogy ne olyan megoldást alakítsanak ki, amely számára az elkövetkezendő két évben biztosítható a finanszírozás, aztán pedig nem. Köszönjük szépen, Sonka kolléga következő. E, paradoxalnie e, dramat związany z pandemią może naprawdę... E, Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ennek a válságnak a drámája paradox módon előbbre vihet minket, ugyanis lehet, hogy elgondolkodtat bennünket arról, hogy mi is az, ami nem működik az EU-ban. Lehetőséget biztosíthat arra, hogy az adócsalással szemben is fellépjünk, például Lengyelországnak nagyon jó stratégiája van ezzel kapcsolatosan. Emellett az állami támogatások terén is tendőnk van, a tagállamok között ugyanis hatalmas különbségek vannak az állami támogatásokat illetően, ez pedig a közös piacot károsítja. Fontos, hogy fellépjünk az adóparadicsomok ellen és a különböző visszatérítésekkel szemben, mert ez is jelentős saját forrás lehetne a számunkra. Emellett Lehetőségünk van arra is, hogy hitelek és visszanemtérítendő támogatások révén segítsük a gazdaságot, de a kohézióról mindeközben nem feledkezhetünk meg. Nem feledkezhetünk meg a közlekedésről, a KKV-król, a mezőgazdaságról, mert ők is a jövőbeni ö, sikerünk zálogai. Köszönöm. Kundura kolléganő kap szót. Ο Σούμαν πριν από 70 χρόνια είπε ότι η Ευρώπη... 70. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy konkrét fellépésekre van szükség, konkrét cselekvésre, egy de facto szolidaritásra. Schumann szavait idézném én is ehelyütt, aktuálisabbak a gondolatai, mint valaha. Egy válaszúthoz érkeztünk, a szolidaritás mellett kell letennünk a garast, mert máskülönben az elmúlt 70 év vívmányait beszébe sodorjuk. Azonban azt látjuk, hogy nemzeti prioritások győzedelmeskednek, és elsősorban az erősebbek azok, akik győzedelmeskednek. Ennek véget kell vetni. Fontos, hogy egy hatalmas újjáépítési tervet dolgozzunk ki, amelyel a ténylegesen rászorulókat segítsük, segítjük, mégpedig úgy, hogy nem növeljük az adósságot, és új eszközöket teremtünk. Biztosítanunk kell azt, hogy ne diktálhassanak a leggazdagabbak. Egy igazi demokrácia szükséges, és fontos, hogy az Európai Parlament a döntésekben részt vehessen. Köszönöm. Köszönjük szépen Kontora kolléganőnek. Begin kolléganő a következő másfél perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ez az újraépítési terv döntő lesz. Itt értékpapírokat kell kibocsájtani a piacra, és legalább két milliárd euróra számíthatunk mindenek előtt ennek úgy kell működnie, hogy vissza nem térítendő hiteleket nyújtunk az európai vállalkozásoknak, nem csupán hit, kölcsönöket. Ehhez az európai költségvetés szolgál majd garanciául a nagy vállalatokra kivetett pénzügyi tranzakciós adóval, de azonnal aktiválni kell ezt az alapot, anélkül, hogy hosszas tárgyalásokat vernánk és az Európai Unió 7 éves költségvetését is módosítani kell, hogy az új helyzetnek meg tudjunk felelni. Azt javasoljuk, hogy legyen egy COVID kihatást mérő mutató az európai alapok odaítélésénél. Ezt lehetne használni az európai alapok oda csatornázásához a leginkább sújtottabb régiókhoz és a társfinanszírozási arány akár 90-95%-ig is emelkedne azon helyeken, ahol erre szükség van. Kollégák, Európa történelme arra tanít minket, hogy minden válságból esély lehet, hogyha azt megfelelően kezeljük. Ma 70 évvel a Schumann nyilatkozatot követően esély kínálkozik erre kötelességünk és megtiszteltetés is ez számunkra, hogy egy soha nem látott jelentőségű választ alakítsunk ki a polgáraink érdekében, egyesítsük Európát, mutassuk meg a világnak, hogy mit is tehetünk valamennyien együtt. Köszönöm. Köszönöm, Begin kolléga, másfél percben Nébler kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, alelnök bizottság elnöke, tisztelt kollégák, a koronavírus és annak következményei történelmi kihívást jelentenek a több éves pénzügyi keret tekintetében, és itt a gazdaság és jegyében kell ezt átalakítani. Három megjegyzésem lenne. Egyrésztről a válság alapján nem veszíthetjük el a jövő képünket a járványt követően, be kell ruházni a kutatásba, a digitalizációra van szükség, az innováció által támogatott környezet nagyon fontos a Green Deal szempontjából is és e tekintetben a költségvetés a korona ellenére, vagy éppen azért nagy szerepet kell, hogy játszon. Másodszorban a helyreállítási alap szorosan össze kell, hogy kapcsolódjon a többéves pénzügyi kerettel, és ez nem használható arra a tagállamok részéről, hogy a költségvetési hézagokat így módon töltsék ki. A gazdaság élénkítésére, a e, nyilvános élet élénkítésére kell ezt használni. Harmadsorban, hogy mindez megvalósuljon, ehhez átláthatóságra van szükség, és demokratikus beleszólási jogra a parlament részéről, ami a források felhasználását illeti. Értem az impulzust, hogy gyorsan cselekedjünk egy válsághelyzetben olyan rugalmasan, amennyire csak ez lehetséges. De azt hiszem, hogy pontosan az ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az olyan összegek esetében, amelyek ről itt szó van, legyen egy parlamenti együttdöntési jog és nyomon követés is, azt illetően, hogy hogyan is használják fel ezeket a forrásokat felhívást intézek, tehát az Európai Bizottsághoz és a tanácshoz, hogy kapjon beleszólási lehetőséget a parlament. Köszönöm. Köszönöm, Nibler kolléga, másfél percben, percben Fernandes kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottságnak az volt a feladata, hogy május 6-án egy olyan javaslattal álljon elő, amely a többéves pénzügyi keret reformjáról szól, és egy megfelelő újjáépítési tervet körvonalaz. Ez nem történt meg a bizottság részéről. Most gyakorlatilag csak bullet pointokkal érkezik ide a bizottság, és azt mondja, hogy még nem lesz javaslat a, hét, a hónap végéig. Azt kell, hogy mondjam a bizottságnak, hogy ez teljesen elfogadhatatlan, és a parlament egy olyan dokumentumot hozott létre, amelyet szinte mindenki támogatni fog bennünket, és amelynek az a lényege, hogy minél gyorsabb és európai lélegzetvételű válasz szülessen a mostani válságra. Legalább két millió, két millió euróról van szó, megfelelő a pénzügyi hátterrel, és ezt a reálgazdaságba kellene becsatornázni a transfereken keresztül. Az Európai Parlament azt is szeretné kérni, és ezt hangsúlyozni akartam, hogy a bizottságnak nem szabadna olyan javaslatokkal előállni, amelyek nem létező multiplikátor hatásokon alapszanak. Ez az, ami, a, ami miatt az emberek nem hisznek már az európai projektben. És végül pedig azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy ne várja meg a tanácsot, és a bizottság és a parlament együtt tegyenek valamit annak érdekében, hogy közösen tudjunk majd a tanácssal tárgyalni, hogy megtörténjen az, ami az elmúlt jogalkotási ciklusban nem történt meg. Köszönjük szépen, Ferhofstadt kolléga következik két percre. Elnök úr, hát el kell mondanom, van der Leyen elnökasszony felszólalása után én azt tapasztalom, hogy a bizottság azon az úton akar tovább haladni, amelyen, ezen, amelyen eddig is haladott, de remélem, hogy nincs igazam. Láttam azt a dokumentumot, amely a bizottságon belül körözzik, kering, és hát minden a régi kerékvágásban zajlik, frontloading, előre hozzuk az összegek elköltését, és hát egy 45-ös 45-szörös multiplikátor hatással számol a bizottság, erre még Jézus sem lenne képes. Ő sem volt képes erre a halszaporítás alkalmával. Von der Leyen asszony elmondta, hogy mit kívánnak tenni a gyakorlatban, több garanciát kérnek a tagállamoktól, és megnövelik a tartalékot, de hát minden tagállam így költségvetési hiányba keveredik, és egyre nagyobb adósságokat halmoz fel. Ez nem lehet megcsinálni, ez nem fog működni. Egy új úgynevezett headroomra van szükség, ezt pedig úgy kell megteremteni, hogy új saját forrásokra támaszkodunk. Ez nem újdonság egyébként sem, az Európai Unió finanszírozását mindig is saját forrásokra alapoztok. Mi most itt egy digitális adót vezetnénk be, és egy környezetszennyezési adót. Az annak idején Margaret Thatchernek biztosított rebate visszatérítés miatt állt le a normális demokratikus finanszírozása az EU-nak a 70-es években, és ezért kellett a tagállamoktól kérni, hogy befizessenek az EU költségvetésébe. Ezt valóban le kellene állítani, és egy igazi ö, saját forrásokra támaszkodó uniót kellene létrehoznunk. Nyilvánvalóan az soha nem probléma, hogy hogyan költjük el a pénzeket, ez sohasem nehéz politikai döntés. Az igazi kérdés az, hogy hogyan finanszírozzuk a költségvetést. Holnap Sefcsovics úrral tárgyalva új megoldásokat kérjen, és ne pedig erre a badarságra támaszkodjon, ami ebben az állásfoglalásban áll. Köszönjük szépen, Rinaldi kolléga másfél perc. Köszönöm szépen. Óriási tűz égett az európai eh, politikusokban, amikor a pandémia hatásairól beszélt, de mégis gyakorlatilag csak egyetlen egy kis eh, egér tudott elefántot szülni, az ESMA, amely eh, egyelőre csak az egészségügyi problémákra ad megoldást, de mégiscsak ne felejtsük el, hogy a Euro csoport még ezt is megnehezítette. A az eurókötvényekről nem lehet még semmit tudni, nem tudjuk, hogy ezek egyszeri támogatásként érkeznek-e, és a 0,7%-os GDP alapos bef- alapú befizetések hogyan fognak ehhez arányulni. A Jurove asszony a bizottság részétől azt mondta, hogy 2021. január 1 nagyon ambiciózus cél ahhoz, hogy mindezt operatív formában is láthassuk. Nos, hát mi lesz akkor, amikor majd a 2014-es híres 300 milliárdos eurós Juncker tervet akarják megvalósítani. Én azt hiszem, hogy ez az új újjáépítési alap is nagyon hasonló fantasmagórikus multiplikátor hatásokon fog majd alapulni. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az embereket tényleg térdre kényszerítette ez a válság has, háborúhoz hasonló helyzet alakult ki, és mégis békeidők eszközeivel akarunk fellépni. Én azt hiszem, hogy arra lenne szükség, hogy különleges eszközöket vessünk be, mint például az Európai Központi Bank közvetlen segítségnyújtása. Köszönjük szépen! Köszönöm! Következőként Korman kolléga következik egy percben. Kedves kollégák, tudják, tudjuk, hogy a költségvetési kérdés soha csupán könyviteli, hanem mindenek előtt politikai. De válság idején a költségvetési kérdés még inkább olyan kérdésé válik, amely az összes többit meghatározza. A pandémiával szemben Európa tehetetlensége, a saját források hiánya összekapcsolódik és így nem tudunk cselekedni. Egyetlen parlament, egyetlen parlamenti közgyűlés sem ö, tenne lehetővé egy ilyen fajta ö, demokratikus csúsztatást. Tovább is saját forrásokra van szükség. Ez azt jelenti, hogy politikailag felkészülünk készülünk erre az időszakra, a klímaválságra, a szociális válságra és gazdaságaink szükséges átalakítására. Saját forrásokra van szükség, hogy a gazdaságélénkítési tervet finanszírozni tudjuk, igazságos adóügy révén, megfelelő adónemek révén, a karbonkibocsátás a többek között csak akkor létezhet globális szereplőként Európa, hogyha megfelelő saját forrásai vannak, ha ez nem történik meg, akkor nem leszünk képesek helytállni. Köszönöm, Kormon kolléga. Most egy percben Zambacki kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Egyértelmű, hogy a kínai vírus okozta válság megköveteli, hogy a éves pénzügyi keretet annak struktúráját megváltoztassuk, de a frakciónk úgy gondolja, hogy ezt nem szabad megtenni az adófizetők kárára. Nagyon furcsa ötletek keringenek új adókról például, ezt nem fogadjuk el. Ehelyett európai és tagállami szinten csökkenteni kellene a bürokráciát. Sok furcsa ötlet kering, Green Deal, mobilitási csomag és így tovább, ezek mind-mind munkahelyeket fognak tönkretenni Kelet-Európában. A Green Deal közvetlenül a kínai érdekeket szolgálja. Az ipar továbbra is Kínába fogja kihelyezni a termelését, ez ellen kell harcolnunk. Úgy gondolom, hogy az ilyen furcsa ötletek kidolgozása helyett a polgárok érdekeit kellene szem előtt tartanunk, és egyébként pedig nem tudom, hogy miért nem vonjuk felelősségre Kínát egyértelműen azért, hogy elterjesztette a világban a vírust. Köszönöm. Köszönöm Dzsambacki kollégának. Botenga kolléga következik egy perc. Köszönöm szépen. Pénzekről esik szó, beruházásokról, de végeredményben valakinek ki kell fizetnie a számlát, és azt gondolom, hogy nem szabad arra kényszerítenünk a német dolgozókat, hogy Olaszországban dolgozzanak, nem szabad az adóparadicsomokat tovább támogatnunk. Említhetném a luxusmárkákat, vagy az olyan márkákat is, mint a Zara például, vagy Herman Tillét, a Lufthansa elnökét, aki Belgiumban fog embereket elbocsátani, úgy gondolom, egy koronavírus adót kellene bevezetnünk, amelyen megadóztatjuk a leggazdagabbakat, mert már nem tudják hova tenni a rengeteg pénzüket. Ez hatalmas segítség lenne a munkavállalóknak, hát mire várunk? Köszönjük szépen Botenga úrnak. Másfél percre Komini Oliveres kollégának adok szót. Ah, merci, merci le président. Köszönöm, elnök úr. Elnézésüket kérem. Most ö, nem ö, tudtunk már tovább vitázni a éves pénzügyi keretről a válság miatt. Itt a forrásokról is szó van azokról, amelyek gyakorlatilag az újjáépítési alapot fogják finanszírozni, és az európai kötvények, amelyeknek az lesz a célja, hogy ezt az alapot finanszírozzák. Úgyhogy a költségvetésnek óriási lépést kell majd tennie a kétszázalékos GDP arányos befizetés az a minimumot jelenti, illetve hogy az 1%-os nem szabad, hogy ezt feloldjuk, felvizezzük, úgyhogy gyakorlatilag itt egy még nagyobb vitához vezet mindez el, hogyan kell beosztani ezt a fajta költségvetést úgy, hogyha nem lesznek saját források. Erről nagyon sok kolléga beszélt ma már itt a plenáris ülésterembe, még talán el kellene azon is gondolkozni, hogy nem csak saját adókat vessünk fel, tehát itt mm, az áfa, illetve a vábbevételeken felül olyan bevételekre van szükség, amelyek a New Green Deal-t finanszírozzák, vagy a digitalizációt, és vannak olyan országok, amelyekben a koronavírus válság sokkal nagyobb méreteket öltött, és rámutatott az igazi hiényes, hiányosságokra is, mint például az igazi európai adóügyek kidolgozására. Az Európai Parlamentnek most vagy soha itt a feladata arra vonatkozólag, hogy ezt a gondolatot előtérbe hozza. Köszönjük szépen, Deli kolléga, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Több éves pénzügyi keret kulcsfontosságú szerepet játszik gazdaságaink válság utáni fellendítésében, ezért szükséges, hogy ambiciózus és megfelelő méretű legyen. A krízis súlyosságára való tekintettel ugyanakkor szükség van a bizottság által tervezett helyreállítási alapra is, de az nem történhet a hagyományos uniós politikák rovására, amelyek már többszörösen bizonyították hasznosságukat gy a kohéziós politikát és az agrárpolitikát is meg kell erősteni. a kohéziós politika az eu legfontosabb befektetési eszköze amelynek minden állam tagállam nyertese. őrizzük meg a közelmúltban bevezetett rugalmasságot a kohéziós támogatások felhasználásában legalább az új mff első éveiben magyar képviselőként különösen oda fogok figyelni a pénzeszközök igazságos elosztására. magyarország a gazdasági felzárkózás terén az elmúlt években kiemelkedő teljestményt ért el five os körüli növekedéssel. most a járvány kezelésében is élen járunk arányosan a harmadik legtöbb forrást mozgóstjuk minden elveszett munkahely helyére újat hozunk létre. abban bzom hogy ezt a nagy munkát nem éri háttány uniós szinten kérem hogy a források elosztásánál ne legyen majd erkölcsi kockázat se az mff se a helyreálltási alap ne jutalmazza a felelőtlen gazdálkodást vagy a járvány félrekezelését. a cél az kell hogy legyen hogy minden tagállam szükségletei és érdemei szerint kapjon segtséget. köszönöm. Köszönjük szépen Delé képviselőnek, Tán kolléga következik egy perc. voorzitter. En na de lockdown weer naar buiten is weg, beste weg? Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy most kezdenek az emberek kimenni az utcára, és ezzel kapcsolatban el kell mondani azt, hogy mindenki számára biztosítani kell az újjáépítést, a helyreállítást, úgyhogy nem szabad, hogy új gátakat emeljünk. Szolidaritásra van szükség, csak együtt tudunk kilépni ebből a válsághelyzetből. Ezt egyébként kimondja a parlament állásfoglalása is. Másodszorban pedig az embereket kell a központjába helyezni mindenféle tevékenységünknek, tehát a, az embereket és a környezetet. Ezen kívül pedig az adó elkerülést és az adó csalást kell beszüntetni az Európai Unión belül, vagyis át kell gondolni azt is, hogy az Európai Unió saját forrásai hogyan alakulnak. Csak így lehet biztosítani a jövőt. Egy percben Körner kolléga következik. Elnök úr, kedves kollégák, azt hiszem fontos, hogy a válságra közös európai választ küldjünk. Fontos, hogy egy erős MFF-ünk legyen és helyreállítási alapunk, ugyanakkor figyelni kell arra, hogy az MFF-et valóban erősítsük, és az európai hozzáadott értéke rendelkező programok megerősödjenek, és ne folyjon minden a helyreállítási alapba. Azonban kérdés, hogy hogyan költsük el ezeket a pénzeket. Hatalmas összegekről van szó, hova is kerüljenek ezek a válság alapján látjuk, hogy mennyit segít a digitalizáció, és ez szerintem azt jelenti, hogy nagyon nagy impulzust kell a digitalizációnak adni, hogy versenyképesebben kerüljünk ki ebből a válságból. Azonban nem hiszem, hogy új adók segítenének nekünk. Pontosan ez a válság mutatja, hogy a digitális adó csak ahhoz vezetne, hogy az amerikaiak Trump révén válaszolnának, és a világkereskedelmet újra tönkretennék, és nem szabad, hogy a válság ehhez vezessen, hölgyeim és uraim a jövőbe beruházó költségvetésre van szükségünk, egy olyan költségvetésre, amely csak azoknak ad forrást, amelyek odafigyelnek a jogállamiságra. Köszönöm. Köszönöm, Körner kolléga. Most egy percben Mariani kolléga következik. Köszönöm. 2020 márciusa egy olyan hónap, amikor Lombardiában, Belgiában, Spanyolországban, Elzászban, mindenhol a halállal kellett szembesülnünk, egy hangon beszéltünk. Ez Európa hangja volt április 24-én. Charles Michel azt mondta a tanács részéről, hogy üdvözöljük a közös ütemtervet a fellendítés érdekében. Ugyanakkor a munkanélküliség, az extrém szegénység uralkodott, és valódi fellendítés cselekvési terv sem volt. 500 milliárd euró, ez egy elég nagy összeg, de nem tudjuk, hogy pontosan miről is van szó, még továbbra is várjuk a bizottság pontos programját. Az ütemtervről csak a bürokratikus dolgok derültek ki, nem látjuk, en, nem vonjuk ezek a hasznosságát kétségbe, de még mindig nem tudjuk, hogy hova kerülnek majd ezek a források, hiányzik továbbra is a rugalmasság és a szellemiség is hiányzik, ami eltávolítaná ezt az Európai Uniót a technokráciától. Elnök, köszönöm Mariani kolléga, egy percben Hán kolléga következik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Wiederaufbau... Kedves kollégák, a koronaválsággal az újraépítésnél nem arról van szó, hogy a régi struktúrákba lapátoljuk a pénzt. A koronaválság, illetve a klímaválság esetén is arról van szó, hogy intelligensen alakítsuk a dolgainkat. Egy erős MFF-re van szükség, egy erős helyreállítási alapra, amely megmutatja, hogy hogyan is zajolhat ez. A Green Deal kell, hogy legyen mindennek az alapja. Látjuk, hogy a gazdaságaink mennyire sérülékenyek itt nem a nagy autókoncernekről vagy légitárságokról van szó csupán, hanem a sok kis KKV-ról is, és ki kell használnunk ezt a pillanatot, a körforgásos gazdaságba kell beruháznunk, az energiahatékonyságba, a forráshatékonyságba. Egy olyan ipra, iparstratégiára van szükség, amely klímasemleges gazdaságot támogatja, a szociális jellegű a helyi közösségeket támogatja, és az igazságos átmenet alapja is nagyon fontos. Megfelelő ösztönzőket kell kialakítani az erős, fenntartható, versenyképes gazdaság érdekében Európában, és akkor a válságból a legjobbat tudjuk kihozni. Elnök, köszönöm, Hán kolléga, egy percben. Kucmiuk kolléga következik. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Köszönöm szépen, kedves biztos kedves elnök úr. Négy gondolatot szerettem volna hangsúlyozni. Egyrészt szeretném elmondani, hogy folytatni kell a kohéziós politikát, mert ez volt eddig a leghatékonyabb eszköz arra vonatkozólag, hogy a különböző régiók, illetve tagállamok közötti különbségeket csökkenteni lehessen. A KAP is bebizonyította fontosságát, az európai emberek élelmiszerügyi ellátását a gazdák biztosítják, tehát őket is támogatnunk kell pénzügyileg is, hiszen bizonyítottak a járvány helyzet alatt is. Ezen kívül a helyreállítási alapot támogatásokból kellene létrehozni, és nem különböző kölcsönökből, azért, mert főként a déleurópai államok nem engedhetik meg maguknak azt, hogy tovább eladósodjanak. A negyed sorban pedig köszönöm szépen, hogy bizonyos tagállamokban az Európai Bizottság nagyon gyorsan feloldotta az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, de ugyanakkor azt is hangsúlyoznám, hogy nagyon heterogén ez a rendszer, és ez pedig az európai egységes piac ellenébe megy. Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök úr, 20 évvel ö, ezelőtt illetve hogy a háború után Schumann, Schumannék újra és újra beindították Európát. Most egy vírus az, ami a, a legnagyobb ellenség, de egy fontos tanulságot levontunk. Együtt állunk itt, és az ideológiai megosztottságon felül tudunk emelkedni. Olyan állásfoglalást fogadtunk el, amely összhangban áll azzal, amit várnak tőlünk az emberek. Unió felé, egység felé és nem megosztottság felé kívánunk lépni ez a fajta járvány nagyon sok ezer európai ember életét követelte, az emberek nehéz helyzetben vannak a gazdaság területén, a kis és középvállalkozások sokat szenvedtek. Ugyanakkor a legfontosabb az, hogy mindenki, minden európai ember számára ö, tudjunk valamit felmutatni, hogy ö, előre tudjunk lépni, és senki, se, senki sem maradjon le ebben. Olyan politikai ö, kezdeményezésre van szükség, mint amilyen például a helyreállítási alap, egyfajta új realitást kell ez tükrözön, a 21. század realitásait. Nagyon fontos az átalakulás, ezt minél gyorsabban meg kell tenni, újra kell eh, iparosítani Európát, a turizmust, eh, a zöld gazdaságot, eh, a, az egészségügyet, meg kell erősíteni, és ugyanakkor a szolidaritást és az egységet, az egyenlőséget nem szabad magunk mögött hatnunk. Európának meg kell védenie az embereket, és a fejlődést kell támogatnia. Sok-sok évvel ezelőtt Schumannék ezt megtették, most rajtunk a sor. Köszönjük szépen. Fej kolléga következik egy perc. Mikro, mikro, mikro. No, mikro, mikro ez alkalommal az európai unió nem volt mozdulatlan nem folytatott hosszas vitákat gyorsan cselekedett hogy segtse a tagállamokat hogy rendelkezésre bocsássa a vírus leküzdésére szükséges forrásokat, de most többet kell tenni egy európai helyreállítási kötvényekkel finanszírozott tervvel, új saját forrásokkal világos üzenetet küldhetünk az egész világnak. Európa létezik, Európa szabad és kohéziót jelentő akar maradni, az értékei ez hű és egy egyedülálló szociális modellt megvalósító. Azonban esetleg elkéshetünk, nagyon sok visszanemtérítendő kölcsönre lenne szükség, mert nem csupán a szolidaritást, hanem a közös jövőnket is elveszíthetjük, ugyanis senki nem virágozhat, hogyha a közös piac összeomlik, hogyha az értékláncok megszakadnak, egyetlen ország sem működtetheti állami támogatásokkal a gazdaságát, a többi pedig blokkolva marad. Cselekednünk kell, csak egységesen találhatunk utat, anélkül, hogy az alapvető értékeinktől eltávolodnánk, amelyekre az uniónk alapul. Köszönöm. Elnök, köszönöm Benifej kolléga, egy percben. Sastel kolléga következik. Kedves kollégák, elnök úr, az Európai Parlamentnek a gazdasági és szociális újjáépítésnek az élvonalába kell állnia a nagy gazdasági válság időszakában is. Az unió többéves pénzügyi kerete ambiciózus, hiteles és szolidáris kell, hogy legyen, ehhez pedig be kell, magába kell foglalja az új saját forrásokat, illetve megfelelő befektetési, közös befektetési tervel kell, hogy rendelkezzen. Ami pedig a helyreállítási alapot illeti, ezt új pénzzel, friss pénzzel kell biztosítani az uniós forrásokból, és megfelelően egy, megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a hitelek és a támogatások között. Fenntartható gazdaságra van szükség, hogy Európa stratégiai érdekeit figyelembe vegyük, és olyan jövőbeli kiadásokra kell odafigyelnünk, mint a klímaváltozás elleni harc, az újraiparosítás, és ma még inkább ez a legnagyobb prioritás egy fenntartható, szolidáris és erős Európa kialakítása. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jéri kolléganő következik másfél percre. Grazie, de Italia. Köszönöm szépen. Olaszként nekem nem tetszenek azok a javaslatok, amelyeket Európa hozott meg egy ilyen gazdasági válság kapcsán a Covid ügyben nagyon későn és nagyon kockázatos javaslatokkal állt elő Európa. Ne felejtsük el, hogy Olaszország továbbra is nettó befizetője az uniónak, és, sos, és mindig is szolidáris volt a többi tagállammal kapcsolatban. Nem látjuk még azt, hogy a helyreállítási alap hogyan fog megvalósulni, és tudjuk azt, hogy az európai költségvetésből kifolyólag biztos, hogy ezek a pénzek a jövő évnél előbb nem fognak megérkezni, ez pedig túl késő. Most azonnal van szükség támogatásra, és nem hitelekre, mert olyanoknak adni pénzt, akiről már most tudjuk, hogy nem fogják tudni visszaadni a pénzt, az egy opportunista megközelítés. Itt konkrétan a mesre gondolok. Önök azt mondták, hogy nincs kondicionalitás, de mégis ehhez világosan le kellett ezt írni az eurócsoport dokumentumában. Olaszországban Olaszországnak 4 milliárd eurót kell majd évente vissza fizetni az uniónak. Hát ez egyértelmű, hogy további adóemelésekhez vezet. Önök azt mondják, hogy bízzunk az EU-ban, de az olaszok már ebben nem képesek bízni, úgyhogy most önökön van a sor, nem szeretnénk azt, hogyha néhány évvel később majd egy újabb európai bizottsági elnök esetleg bocsánatot kelljen majd kérjen Olaszországtól, úgy, ahogyan ez már Görögország esetében megtörtént. A kollégin Tovalieri, ez volt... Köszönjük szépen. Urtaszon kollega kap szót egy percre. Gracias, presidente. Európa... Köszönöm szépen. Európa kulcs útválasztó előtt van. Nagyon veszélyes az, hogy az irrelevancia irányába indulunk el, és nem tudjuk folytatni a korábbi generációktól örökölt integrációs projektet. Ezért oda kell figyelnünk a különböző országokra. Vannak, ahol Európát úgy mutatják be, mint a dicsőség Európáját, mások pedig minden rosszat ráfognak. Legalább két milliárd euróról van most szó. Nagyon fontos lenne, hogy ne a tagállamok kincstáraiból kell, kelljen finanszírozni mindezt, és egy olyan eszközre van szükség, amely mindezt képes nyújtani. Engem nagyon aggály, tehát nagyon aggódom amiatt, amit hallhattunk a bizottság elnökétől, arról van szó, hogy itt újabb mágikus multiplikátor hatásokra hivatkozik ön. Kérem, próbálják meg figyelembe venni azt, hogy milyen időket élünk, és a realitások talaján maradni. Köszönöm. Rajsz képviselő. Voorzitter, met wat de meesten hier zeggen over het MR... Köszönöm. Elnök úr, amit a legtöbben elmondanak a több éves pénzügyi keretről, azzal én nem értek egyet. Természetesen szükség van szolidaritásra a koronaválságban, a kohéziós forrásokat célirányosan kell felhasználni. Ami azonban itt javaslásra kerül, az ezen túlmegy. A költségvetést ki kell bővíteni, új európai adókról beszélnek, aztán, hogy az államadóságokat az EU venni át. Ez azt jelenti, hogy itt már egy transferunió felé mozdulunk el, ahol is a teher elosztás teljesen kibillen az egyensúlyból. Ott van a legfontosabb eszköz, amit ki vettünk a saját kezünkből, hogy az ilyenfajta válságokat kezeljük, és ez nem más lenne, mint a nemzeti valuták leértékelése fel kellett adni az eurót, de ehhez egy forgatókönyvre lenne szükség. A bizottságnak foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel. Mindez konstruktívabbnak tűnik, mint az eddig elhangzott javaslatok. Köszönöm, Rajsz kolléga. Másfél percben Belemi kolléga következik. Elnök úr, minden válság sokat elárul, és ez egy hasonló válság. Az Európai Unió úgy kerül ki ebből a válságból, hogy világos, hogy nagyon sérülékenyek vagyunk, cselekednünk kell, valódi szolidaritást kell megvalósítanunk. De a költségvetés és a helyreállítási terv kapcsán itt a célokról vitáztunk, mielőtt az eszközökről beszélnénk. Nagy számadatok hangzottak el itt, de mire szolgálhatnak az EU-s források? Hol várják ezeket leginkább? Hol lehetnek ezek hasznosak? Ez az a kérdés, amivel kezdenünk kell a vitát. Gyorsan kell cselekednünk, ezért csodálkozom, hogy az MFF-ről beszélünk időről időre, noha itt a gazdasági is itt terv az nagyon sürgető most 7 évre kialakítani egy stratégiai tervet, amikor egy zűrzavaros időt élünk, amit ez a járvány kialakított. Meg kell várnunk a holnapot, hogy egy olyan Európai Uniót építünk fel, amely megfelel a globalizáció kihívásainak, és az a hosszú távú kihívás. Egy olyan Európát kialakítani, amely amelyben a saját termékeinket magunk termeljük, és maszkokat tudunk adni az ápolóknak, gyógyszereket a betegeknek. Nos, kedves kollégák, itt várnak tőlünk sokat a polgárok. Ez a nagy kihívás az egész Európa számára, és remélem, hogy meg tudunk felelni ennek a kihívásnak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Bellami kolléga. Egy percben Van Bremt kolléganő következik. Dankjewel, voorzitter. Um, wat me erg... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt tűnt fel nekem ebben a rendkívüli helyzetben, az az, hogy a lakosságon belül mekkora a szolidaritás. Úgy gondolom, az Európai Uniónak is érdemes lennie lenne követni ezt a példát az újjáépítési tervével. A szolidaritás azt jelenti, hogy a környezetvédelmet segítjük és a szociális igazságosságot, tehát az új Green Dealből indulunk ki, valamint az alapjogi, a szociális alapjogok pilléréből. Úgy gondolom, hogy a szolidaritás azt is jelenti, hogy megfelelő finanszírozást társítunk a tervünkhöz, akár eurókötvényekkel is, bárhogy is nevezzük ezt a kötvényfajtát, de igazán szolidáris adóztatásra is szükség van ezzel párhuzamosan az Európai Unióban. Ezt hangsúlyoznám. Köszönjük szépen Fembremt asszonynak. Torvalds kolléga következő egy perc. Andi, az utolsó hetek és hónapok során nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen problémákkal állunk szemben, de pontosan kell látnunk azt is, hogy milyen eszközök vannak a kezünkben, mit tudunk tenni, mert különben minden egyes alkalommal, amikor valamilyen válság üti fel a fejét, akkor újra kell feltalálni a spanyol viaszt. Milyen kontextusban is kell most itt gondolkodnunk? Hát ne felejtsük el, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló vita ez a keretrendszer, és Németország gyakorlatilag 30-szor annyit fizet be a közös európai költségvetésbe, mint mondjuk Bulgária. Tehát nagyon nehéz egy igazán igazságos rendszert kialakítani. a Finnország is kétszer annyit fizet be a költségvetésbe, mint Bulgária, pedig mi egy kis ország vagyunk. Fontos lenne az, hogy a szükséges forrásokat jobban, hatékonyabban tudjuk elosztani, mert így lehet hatékonyabban fellépni a válság ellen is. Köszönjük szépen, Olivier kolléga, a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék felvetni egy eddig tabunak számító a kérdést itt a parlamentben. A május 5-i német bírósági döntésre gondolok, az alkotmánybíróság döntésére. Erről eddig nem esett szó, és nem is szeretnék túlságosan jogi megfontolásokat elemezni, de azért van itt egyfajta ultimátum hangulat is. Gyakorlatilag a Kárszruhei Bíróság egyfajta szuverenista ö, hangot megütő ö, intézményként lépett fel. Ne felejtsük el azt, hogy Európa nem föderális berendezkedésű, és az nemzeti jogszabályokat nem írhatja felül, mondja ki ez a bíróság. Miközben ez, ennek pont az ellenkezője igaz. Gyakorlatilag az Európai Unió, Koszovó vagy Macedónia ö, csatlakozásáról vitázik, miközben milliókat, milliók szenvednek Olaszországba olyan, hogyha szembe mennénk a, a, megfelel, a forgalommal, és észre se vennénk azt, hogy mindjárt frontálisan ütközünk. Köszönöm szépen, Gézi kolléganő, a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, üdvözlöm azt a tényt, hogy az európai intézmények példátlan erőfeszítést tesznek azért, hogy lehetőséget kovácsoljanak ebből a válságból, és biztosítsák azt, hogy a súlyosabban érintett tagállamok is újraindíthassák a gazdaságukat, azonban tartok tőle, hogy nem figyelünk oda az egyik legsúlyosabban érintett társadalmi csoportra, a nőkre. Amikor a gazdaság élénkítő csomagról beszélünk, akkor az infrastruktúrába, a digitalizációba teendő beruházásokról beszélünk, de pontosan ezek azok az ágazatok, ahol kevés a női munkavállaló. Ezen felül a nők rengeteget dolgoznak otthon, ők gondoskodnak a gyerekek oktatásáról, ez tarthatatlan ez a helyzet. Von der Leyen asszony, számítok az ön segítségére, biztosítsa azt, hogy a élénkítő csomag megfelelő bért biztosít a férfiaknak is a jövőben, nem csak, a nőknek is a jövőben, nem csak a férfiaknak. Köszönöm szépen Géze kolléganőnek. Szaleszke kolléganő következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Valaki azt mondta, hogy ez egy történelmi pillanat. Én azt mondanám, hogy ez az utolsó pillanat, amelyben még bebizonyíthatjuk azt, hogy Schumann eszméit követjük és komolyan vesszük. Ez az utolsó pillanat, amikor bebizonyíthatjuk, hogy a polgárokkal vagyunk, hiszen itt van a válság, most vagyunk válságban, nem mondhatjuk azt, hogy majd két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva segítséget nyújtunk. Hogyan mondhatjuk ezt azoknak például, akik Párizs külvárosában élnek, és akiknek nincs mit enniük? Hányan, vagy, hányan mernék itt ezt mondani azoknak, a, akik prekárius munkafeltételek mellett dolgoznak, sőt, akár most elveszítették a munkahelyüket a válság miatt? Át kell alakítanunk az MFF-et, át kell alakítanunk a költségvetést, támogatnunk kell a polgárokat, ez a tényleges szolidaritás. Mindent alá kell rendelni a, a polgárok támogatásának. És kérem, ne kérjük a tagállamoktól, hogy több pénzt fizessenek be, saját források révén kell biztosítanunk a költségvetést. Köszönöm szépen Szelevszka asszonynak, most pedig Spiráki asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Sefcsovics alelnök úr, von der Leyen asszony itt a plenáris ülésen beszélt az új gazdaságélénkítő csomagról, nagy reményeket keltett bennünk. A Green Deal alapján ö, nyugvó új gazdaságélénkítő csomagról lenne szó, amelyet a tagállamok szükségletenének megfelelően alakítana a bizottság. Egy új eszközről van szó, amelyre sokáig kellett várnunk, de nem engedhet további adósság felhalmozásához egy olyan országban, mint például az én hazám Görögország, ahol nagyon sokat szenvedtünk az adósságválság miatt, és a GNI-unk jelentős részét elveszítettük az adósságválság miatt. Hitelekről és visszanemtérítendő támogatásokról van szó, abban az állásfoglalásban is, amelyet a parlament fog elfogadni remélhetőleg, de úgy gondolom más eszközökre is szükség lenne. Az Európai Központi Bank ö, fokozott fellépésére, alacsony kamatokra lenne szükség, valamint Figyelembe kellene venni a tagállami egészségügyi rendszerek szükségleteit is. Egzisztenciális kihívás előtt áll az Európai Unió. Zárásképpen szeretném még elmondani, hogy mindannyian egy csónakban evezünk, és hogyha a belső piac nem működik kellően, és nem biztosítjuk, hogy a vállalkozások likviditása növekedjen, és hogyha nem tudjuk a társadalmi összefogást, a szolidaritást növelni, akkor a végén senki sem fogja túlélni ezt a kis csónakázást, és akkor majd nem tudjuk megmenteni sem a vállalkozásokat, sem a munkahelyeket. Köszönöm szépen Spiráki asszonynak. Lerotúrú kolléga következik egy perc. <clears throat> Madame von der Leyen. Von der Leyen asszony, csak három nap alatt körülbelül egy millió ember írta le az Avaz levelet, az számít önre a klíma és foglalkoztatásügyi költségvetést, illetően ambíciós költségvetésre van szükség, és ehhez pénzügyi tranzakciós adó szükségeltetik. 19%-os héját fizettem, amikor megvettem ezt a mobiltelefont. Az alapvető élelmiszer cikkekre csupán 5,5% a héja, de a legszegényebb családoknak is 5,5%-ot kell fizetniük, hogy a közös erőfeszítéshez hozzájáruljanak akik viszont részvényt vesznek a közös piacon 0,0%-ot fizetnek. Talán ők szegényebbek, mint a legszegényebbek? Hát nyilvánvalóan nem. Pénzügyi tranzakciós adót kell tehát létrehozni, mert 2011-ben a Borózó Bizottság javasolta ezt, és ez 57 milliárdot eredményezne. Tehát létezik a szöveg, a Brexit a válság ellenére a pénzügyi tranzakciós adó 57 milliárd eurót eredményezhet tízszer annyit tehet, mint a digitális adó. Von der Leyen asszony, most már a pénzügyet ö, szembesíteni kell a valósággal, így lehet a klímát és a foglalkoztatást megmenteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Hörút kolléga, egy percben Kovári kolléga követ. Köszönjük, Kovári kolléga következik egy perc. Vážený pane místo předsedo Evropské komise. Globální pandemie se rychle... Kedves Elnök asszony, nagyon gyorsan változik ez a válság. Az egészségügyi válságból most inkább gazdasági válsággá kezd átgyűrűzni. Európában a legfontosabb válaszadási lehetőség most az európai költségvetésben rejlik. Olyan programokra kellene fókuszálnunk, amelyek jól működnek, ilyenek például a kohéziós politikai programok, illetve a beruházások. Szerintem nagyon jó a bizottsági javaslat, amelynek az a célja, hogy új és végerősebb beruházási programokat támogassunk, ugyanakkor a kis vállalkozásokat, a turizmust kellene támogatni, a munkahelyteremtésben kellene gondolkodni, innováció, digitális technológia, régiók, ezek azok a területek, amelyekben még erősébben kellene képviselni a az emberek érdekét. A belső piacot támogatnunk kell, és nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget. Köszönöm. Paucsiák képviselő következik a brüsszeli bürokraták nagyon jól teszik azt, hogyha illúziókat akarnak kelteni az emberekről, úgy beszélnek, mintha euró milliárdokról felett diszponálnának, de igaziból ez nem is nincs így. Ez fantazmagória és ezt nem is én mondom, hanem a Recovery Fundról a Financial Times egyik cikke. Az emberek bíznak az Európai Unióban, azt hiszik, hogy gyorsan és ténylegesen segítséget fog nyújtani, de az emberek most csalódtak, mert gyakorlatilag a az európai intézmények sokat beszéltek arról, hogy mennyit fog, mennyi támogatást fognak adni, de nagyon sok idő is eltelt, és gyakorlatilag egyesek már azt mondták, hogy azoké a hogy azok a hibások, akik egyébként nem is ülnek az eurócsoport ülésein. Nem kellett volna egyszer az életben legalább alázatosabbnak lenni, és kimondani azt, hogy az unió dogmáit, a stabilitási paktumot, a növekedési paktumot, illetve az állami támogatási rendszert nem lehet alkalmazni egy ilyen válsághelyzetben. De mégiscsak Charles Michel végül is azt mondja, hogy a stratégiai autonómiát kell növelni az Unió számára, és az Európai Unión belül kell megteremteni a legfontosabb termékeket. Végre azt halljuk őtőle is, hogy visszalépett, és a piacdömpinget már nem támogatja. Köszönöm szépen. Most pedig Vájc képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Egy kollektív válság tapasztalat ez valamennyünk számára, és ki tudja, hogy mi történt még velünk, hogyha továbbra is teljes gázzal rohanunk a klímaválság felé itt a parlamentben és a nemzeti kormányok részéről, kell kihasználni ezt a helyzetet és az unió klímapolitikáját és a tagállamok klímapolitikáját aláásni. Nos, hát nekik azt mondom, hogy a következő nemzedék majd felelősségre vonja önöket és látható a válság során a jól finanszírozott közegészségügyi rendszerek közötti összefüggés, és az halálesetek száma közötti összefüggés a koronavírus okán. Tehát egy rendesen finanszírozott egészségügyi ellátásra mindenhol szükség van Európában. Hogyha valaki ezt még nem értette meg, akkor a COVID-19 válság tanulságaiból semmit nem tanult. Elnök, köszönöm szépen. Most megadom a szót Weimers kollégánknak. Köszönöm szépen. Nagyon sok európai ember nem ismeri a hagyományos kínai rituálékat. Ez azt jelenti, hogy talán egy picit túlságosan is autoritáspártiak vagyunk a kínai dezinformációval kapcsolatban az Európai Unió a helyi delegációja gyakorlatilag cenzor módon jártak el, és soha nem beszéltek arról, hogy a kommunista párt, vagy Kína, vagy bármiféle nemzetközi vizsgálat szükséges lenne. Ez gyakorlatilag azt mutat, látja, hogy nagyon sokáig a kínai kommunista párt takargatta azt, hogy mi történik, és gyakorlatilag Milánóba és New Yorkba át exportálták a vírust. Köszönöm szépen. Kovacsev úrnak adok szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió a szolidaritáson alapul, és ennek a rossz időkben is igaznak kell lennie. Úgy gondolom, szolidárisnak kell most is lennünk egymással, a szolidaritás pedig azt jelenti, hogy a legsúlyosabban érintett ágazatokat segítjük meg elsősorban, a turizmust, a kereskedelmet, jóval ambiciózusabb MFF-re is szükség van, megfelelő saját forrásokra és egy olyan gazdaságélénkítő csomagra, amelyben a visszanemtérítendő támogatások képezik az összegek nagy részét. Nem fogjuk megoldani a problémákat azáltal, hogy ezzel egy időben alássuk a jövőt is. Ez ugyanis csak elmélyítené a különbségeket a tagállamok között. Sefcsovics úr, azt kérem öntől, hogy szólítsa fel von der Leyen asszonyt, hogy szóljon közvetlenül a polgárokhoz a tévékészülékeken keresztül, biztosítsa őket együttérzésükről, és tájékoztassa őket közvetlenül a az intézkedésekről nem engedhetjük meg, hogy az összeesküvés elméletek megosszák a társadalmakat. Köszönöm szépen. Niszekovsznak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Teljes mértékben igaz, hogy több milliárdnyi eurót, ha már több milliárdnyi eurót költünk el az adófizetők pénzéből, akkor legyen ebből egy lehetőség arra, hogy korszerűsítsük a gazdaságot, költsünk a digitalizációra, az éghajlatvédelemre. De hát én lett képviselő vagyok, a mi régiónk, a balti régió a 90-es években hatalmas gazdasági átálláson ment keresztül. A tervgazdaságról álltunk át a kapitalista rendszerre. Azt láthattuk, hogy egy hatalmas összeomlás volt ennek az ára, több tízezren elveszítették a munkahelyüket, és hiába voltak ezek az emberek jól képzett, tehetséges emberek, nem tudtak visszakapaszkodni a munkaerőpiacba. Egy új ambiciózus MFF-re van szükség most, egy még ambiciózusabb gazdaságélénkítő csomaggal együtt. Ezt pedig arra kell fordítanunk, hogy korszerűsítjük a gazdaságot, de korszerűsítjük azon munkavállalók készségeit is, akik olyan ágazatokból jöttek, akik, amelynek amelyeknek nincs jövőjük. Köszönjük szépen, Dánti asszony, következik egy perc. Grazie, signor Presidente. Il Consiglio... Köszönöm, elnök úr. Az Európai Tanács végre határozott egy komoly uh, intervenciós programról a koronaválságnak megfelelendő. Persze, mindezt hamarabb megtette volna, meg kellett volna tennie, és most uh, várjuk az operatív javaslatot a bizottság részéről a helyreértési terv esetében, amely mennyiség-minőség tekintetében megfelelő. A tét nem csupán a COVID-19 leküzdése, hanem az is, hogy Európát ellenálló képessé tegyük a széttartás vírusával szemben. Ez erősen táplálták a, a külhoni országok. Nem csupán gazdasági intervenciót kértünk a nehézségekkel küzdő emberek, országok megsegítésére, hanem egy víziót, egy szellemiséget, egy álmot kértünk. Mindannyian komplex döntések elé kényszerülünk. Nem csupán azt kérdezzük, hogy mit kell tennünk, hanem azt, hogy miért kell azt tennünk. A választ ezen kérdésekre abban az ambícióban, bátorságban, jövőképben találhatjuk amely megmutatja, hogy hogyan küzdjünk meg ezen nehéz időkkel. Elnök, köszönöm, Danti kolléga, egy percben Berik kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Az április 23-ai Európai tanácsra utalnék a török illegális fúrások kapcsán Ciprus területén. Nagyon sok retorikát hallunk az európai szolidaritásról, de most biztosan itt az ideje annak, hogy eltökéltségünket próbára tegyük, amikor valós szolidaritást mutatunk egy EU tagállammal. A török kormány világossá tette, hogy nem érdeklődik az iránt, hogy a nemzetközi jogot tiszteletben tartsa. Az illegális forrási tevékenységek a fegyverembargót is figyelmen kívül hagyják, Líbiába csempésznek fegyvereket, és ezáltal destabilizálják az országot. Ciprus, Görögország, Franciaország, Egyiptom, Egyiptom és Egyesült Arab Királyság közös nyilatkozatát is biztosan látták, amely ezen illegális tevékenységet elítéli. Ez egy jó lépés, de erősebb támogatásra van szükségünk Ciprus számára. Törökország megtámadja az Európai Uniót, és ezt tovább nem tolerhatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök egy percben Morcenovska kolléganő következik. Köszönöm szépen, kedves elnök úr! Az összes tagállam, az emberek, a családok, a vállalkozók, mindenki azt várja, hogy minél aktívabban tudjon fellépni az Európai Unió ezzel a gazdasági és társadalmi válsággal szemben. Itt most rugalmasságra van szükség, és arra, hogy új eszközöket tudjunk biztosítani az Európai Unió számára. A több éves pénzügyi keret jelenti ezt az alapot, és ezt sok évre előre megteszi. 7,4%-kal csökkent az európai GDP, gyakorlatilag mindenki a válság ellen harcol, a kis és középvállalkozások a gazdaság gerincét jelentik, tehát nem szabad őket magukra hagyni, és a kohéziós politikán belül is támogassuk őket. Ez egy nagyon fontos terület, a beruházásokkal kapcsolatban is alapvető szerepe van. Nem szabad, hogy a mezőgazdaságot nyírbáljuk meg, hiszen ők azok, akik biztosítják az európai élelmiszerellátást. Fel kell lépnünk az adóelkerülők ellen, és az adóparadicsomokat meg kell szüntetnünk. Nagyon jó lenne, hogyha például új adókat vehet, vezetnénk be, például a digitális adót vagy a pénzügyi tranzakcióadót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy aggodalommal követem nyomon a vitát, amely az MFF-ről és a gazdasági élingítési csomagról szól. Azt hiszem, jó volt a gazdasági élénkítési csomagot az MFF-fel együtt tárgyalni, és a tagállamoknak utólag jutott eszükbe, hogy így lényegében többet fizetnek, mint amennyit eredetileg szeretnének. Ez a játszma zajlott. Ebből a politikából azok a költségvetési fejezetek jönnek ki rosszul, amelyek az MFF-ben nagyon jelentős részt foglalnak el. A mezőgazdaság példáját hoznám. A gazdák, akik a Covid-válság idején táplálták az európai népességet, most 80 millió eurót kapnának 27 tagállamra lebontva, az Egyesült Államok 19 milliárd eurónyi összeget fordítottak erre. Egy ilyen politikáért kell nekünk felelnünk, azt hiszem, a parlamentnek cselekednie kell a mezőgazdaságot, továbbra is megfelelő módon kell támogatni, az új MFF-ben jövőre is megfelelően kell támogatnunk, és aki mást mond, azt nem támogathatjuk itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Moreno Sánchez kollega következő egy perc. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim! Óriási a, a feladat. Európa előtt a második világháború óta ez a legnagyobb válság, úgyhogy egységesen kell fellépni, és politikai bátorságra van szükség, épp úgy, mint ahogyan azt az alapító atyák bebizonyították gazdasági, jogi szempontokat kell figyelembe vennünk, és elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy a szolidaritás alapján egy integráltabb és ellenállóbb Európát hozzunk létre. Ehhez pedig ennek a háznak központi szerepet kell játszania a költségvetés területén is, és a helyreállítási alap kidolgozásán keresztül, illetve egy ambiciózus MFF kialakításán keresztül. Nagyon fontos lenne az, hogy friss pénzt injektáljunk a rendszerbe, ezt az emberek kapják meg, és azok a régiók, azok az országok, amelyeknek leginkább szüksége van rá, hiszen ahogyan Adenauer is elmondta, mindannyian ugyanaz alatt a nap alatt születünk, mégsem ugyanazok a feladataink. Közös a sorsunk, senkit sem szabad maga, magunk mögött hagyjunk, tehát nagyon jó lenne, hogyha ez a parlament egységesen szavazna erről a javaslatról. Moreno Sanchez, es folgt für eine Minute Frau Kollegin Pereira. Pereira kolléganő következő egy perc. President, há poucos dias, no meio desta pandemia, celebramos 70 Köszönöm, elnök úr. 70 éves a béke projekt Európában. Egy olyan Európában, mely, mely egységes hangon szól, egy ö, néz szembe, mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk. Azt hiszem, hogy a gazdaság élénkítési tervnek a polgárokra, az emberekre, a fiatalokra kellene irányulnia, amelyek akik megismerték ezen válság mélységét, a vállalkozásokra, amelyek minden nap nehezen fizetik ki a béreket, a munkanélküliekre, akik nehézségekkel küzdenek. A helyreállítási alapnak korszerűsítenie kell gazdaságainkat, Mindenki tudja, hogy nem a parlament blokkolja ezt a sürgető választ, hanem a tanács. Garantáljuk mm, több jövőt Európának, mint múltat. Köszönöm. Köszönöm, Pereira kolléganő. Egy percben Ferrandino kolléga következik. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony, von der Leyen asszony. Kérjük, hogy ambiciózus legyen ez a terv, megfeleljen az elvárásoknak a COVID válság kapcsolá, válsággal kapcsolatban, mert egy példa nélküli gazdasági összeomlás szélén állunk. Most felelősség teljesen és egységesen kell ebben a nagyon nehéz helyzetben fellépnünk, ugyanakkor a parlament központi szerepét sem szabad elfelejteni. Nem lehet, hogy a, mindig a kormányok akarjanak irányítani gyorsan, és sokat kellene befektetnünk, az emberek és a cégek, a vállalkozások kellene ezt kapják, nem úgy, mint 2008-ban, amikor mindig a bankokat preferálták. Két milliárd euró az épp, hogy elég a tagállamok problémáinak kezelésére, és inkább támogatásokra van szükség, mint hitelekre, a zöld átalakulásra, a gazdasági, a gazdaság élénkítésre, a közlekedés, a turizmus, a gyártás és a kis és középvállalkozások nem várhatnak tovább. A stopper óra elindult, nem sokára vége a lehetőségnek, és ugyanakkor ezt nem szabad, hogy a strukturális alapok kárára tegyük meg. Ma kell eldöntenünk azt, hogy mi lesz a jövőnk. Köszönöm, Fernandino úr. Most egy percre Tobé képviselő következik. Eh, herr talman, samtidigt som vi bekämpar eh, covid... Köszönöm szépen. Miközben eh, a COVID-19-el harcolunk, Európa a legborzasztóbb gazdasági válságával kell, hogy szembe nézzen a nagy gazdasági világválság óta. Mentőcsomagra van szükség, valami nagyon erőteljes közbelépésre, olyanra, amely Európa versenyképességét is képes garantálni. Ezen kívül pedig felelősségteljes gazdaságpolitikára van szükség a helyreállítási alapon keresztül. Itt nem csak támogatásokra van szükség, hanem visszafizetendő hitelekre is. Vagyis a jövőbeli válság, illetve a jövőbeli gazdaság alapján kellene eljárnunk. Mi, svéd kereszténydemokraták nem támogatjuk ezt a javaslatot, mert ezt nem tehetjük meg. Köszönöm. Jongériusz képviselő. Köszönöm szépen. Majdnem minden tizedik európai ember el fogja veszíteni a COVID-19 válság miatt a munkáját. Ez, ezen statisztikák mögött emberek állnak, akiknek terveik voltak, álmaik voltak, és nem tudták megvalósítani őket. A jövőjük miatt aggódnak, és én azt hiszem, hogy most itt az ideje annak, hogy az emberekbe fektessünk be. Azért, hogy meg tudják őrizni a munkahelyüket, és hogy új munkahelyeket hozzunk létre. A szociális pillér megalkotása nem ingyenes, nem lehet csak úgy munkahelyeket teremteni a semmiből, főként nem hosszú távú munkahelyeket, és a szegénység ellen is nagyon nehéz harcolni. Hogyha ha kimegyünk az erkélyekre és tapsolunk, azzal önmagában nem fogjuk megoldani a gazdasági problémákat, úgyhogy inkább a fiatalokkal foglalkozzunk, és azzal, hogy az emberekbe fektessünk be, hogy a jövőben ne legyenek újabb és újabb válságok. Köszönöm szépen Jungérius kolléganőnek. Lücsien kollégának adok egy percet. Euh, köszönöm. Elnök úr, köszönöm van der Leyen elnök asszonynak és Michel elnök úrnak, hogy euh, kiemelték a Green Deal fontosságát a helyreállítási terben. Ugyanakkor a zöld konvergenciához, Európa szuverenitására irányuló stratégiát is társítani kell, mint az egészségügy területén, ahogy többen is megemlítették, mint az élelmiszeripar, hogy támogassuk a termelőket, a gazdákat, az autonómiára, függetlenségre irányuló stratégia elérésében. Aztán ott van az energiaügy. Fontos, hogy a helyreállítási terv ezzel is számot vessen a függetlenség energetikai területen hiszen így nyerhetjük vissza az európaiak bizalmát. Aztán itt van a digitális terület, amelyet szintén fel kell lendíteni az Enternek köszönhetően, és szintén függetlenné kell, hogy tegye Európát, és ott van a védelem és a biztonság területe. Itt saját európai eszközökre van szükség arra, hogy Európának saját adőgyi bevételei legyenek, mint a kerozinadó, vagy a nagy multikra kivetett adó, a GAFA adó, tehát fontos, hogy saját, saját forrásaink legyenek, hogy ezen nagy kívásoknak meg tudjunk felelni a jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm Lütgen kolléga. Egy percben Márkes kolléga következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, kollégák. A parlament fontos lépést tesz, miután a miniszter tanács kijelölte az utat. Most Európa közösen kezd cselekvésbe. Ez a válság azonban egy ismeretlen mértékű válság a második világháború óta, és most teljes erőnkkel, segítő intézkedéseken kell dolgoznunk. A bizottság terve nem csupán finanszírozásból kell, hogy álljon, ezen forrásokat nem propagandára kell használni, hanem valóban közvetlen támogatásra van szükség az egyes családok, vállalatok számára. Mindenek előtt a munkahelyeket kell megmentenünk. Ezért az EKB is nagyon fontos szerepet játszik. Nem szokásos időket élünk, a monetáris politikán is jelentősen változtatnunk kell az orvosok megtették a magukat a válság meghaladásában, most az európai intézményeken a sor elnök. Köszönöm, Márkes kolléga, egy percben Vérkunen kolléga következik. Mikro? Mikrofont kérünk. Vérkunen asszony. Vérkunen asszony nincs itt, akkor Régner asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Európa alapját az emberek képezik, nekik pedig most van szükségük a segítségünkre, nem majd valamikor a jövőben. Ezért kézenfekvő, hogy mi a megoldás, több bátorságra, több szolidaritásra van szükség, és több Európára. Legyünk bátrak, és a szükséges újjáépítéshez szükséges pénzeket azokkal fizetessük meg, akik eddig nem akartak fizetni, ezek a nagy nemzetközi cégek, lépjünk fel európai, európér módon, és támogassuk elsősorban azokat a tagállamokat, akik a legsúlyosabban szenvedtek a válságtól. A megoldás részét képezik éppen ezért a koronavírus kötvények is, és legyünk szolidárisak a nőkkel. A családon belüli erőszak drámai módon megnőtt az elmúlt időszakban, és különösen a nőknél éreztetik a hatásokat a gazdasági hatások, főként a gyermeküket egyedül nevelő nők szenvedik el ezt a helyzetet, hiszen vezetniük kell a háztartást, a gyermekeik iskoláztatásáról gondoskodniuk kell, oktatásáról gondoskodniuk kell, fel kell, be kell vásárolniuk, minden feladat rájuk háról, ezért egy nőket támogató alapra is szükség lenne. Köszönöm szépen Régner asszonynak, most pedig Teresz kollégának adok egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Von der Leyen elnök asszony azt mondta, hogy meg kell erősíteni és egyesíteni kell Európát. Mégis azt hallom, hogy a katonai mobilitást célzó program súlyos megszorításokkal néz most szembe az új MFF-et illetően. A biztonságunkat nem sodorhatjuk veszélybe. A katonai mobilitásra vonatkozó program a NATO és EU közötti legjobb program. Ezt nem szabad sútba vágnunk. És végül, ami a Green Deal-t illeti, a Green Deal nagyon fontos, igen, de egy nagyon drága program is. Szavatolnunk kell, hogy az MFF-en belül elég pénz jusson a gazdák, a mezőgazdasági termelők támogatására és a vállalatok támogatására, hogy el tudják érni ezeket a nehezen elérhető zöld célkitűzéseket. Ha ezt nem érjük el, akkor csak súlyosbítjuk majd a helyzetet, mert újabb terheket hárítunk a mezőgazdasági termelőkre egy olyan időszakban, amikor nagyon nagy mértékben szenvednek a válság hatásaitól. Köszönjük szépen! Húgt kolléga, következő egy perc. Köszönöm, elnök úr! Európában van egy olyan csoport, amely minden egyes nap megtestesíti az egységes piac eszméjét. Ők a határokon át ingázó munkavállalók. Számukra nincs megfelelő védelem, az ő esetükben nem működik megfelelően a belső piac. Amikor tehát a gazdasági taprálásról beszélünk, akkor fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. Én úgy gondolom, hogy egy igazán jól működő belső piac révén tudjuk elérni, ahol az emberek és az áruk szabadon mozoghatnak. A német-lengyel-cseh határon Sziléziában láttam a legsúlyosabb hatását ennek a válságnak, sokan elveszítették a munkahelyüket, mert a tagállamok egoista módon léptek fel. Megfelelően kezelnünk kell ezt a problémát, az európai gazdaságélénkítő csomagnak meg kell erősítenie az ingázó munkavállalók jogait, jóval mélyebb gazdasági integrációra van szükség, fontos, hogy egy föderális projekté váljon az európai projekt, most vagy soha Európának nincs szüksége határokra, mondja el a hozzászóló három különböző nyelven is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen Kohut kollégának, Káza kollega következő. Köszönöm szépen. a média ö, szektort is nagyon nehéz helyzetbe hozta ez a válság. Az újságírók továbbra is életüket viszik kockára, ugyanakkor csökkentek a reklámbevételek. Pontosan ezért jó magam és más kollégák is itt a parlamenten belül azt kérjük, hogy a bizottság ne hagyja magára a médiát, és vonna, vannak, akik azt mondták, hogy egy állandó alapra lenne szükség az újságírás számára. A médiának alapvetően fontos szerepe van a demokráciák túlélésében, és semmely, tagá- semmely tagállam sem engedheti meg magának azt, hogy a média szektora gyenge legyen. Nagyon negatív hatása van ennek a járványnak a média szektorra, és ebből kifolyólag a demokráciára is ennek hatása lesz. Én továbbra is együtt akarok működni a kollégákkal azért, hogy minél hamarabb erőteljesebb demokráciát tudnunk építeni. Köszönöm. Joncsava képviselő következik egy percre. Life and health have no... Az emberi életnek és az egészségnek nincsen ára, tehát nem szabad, hogy ezen spóroljunk, de mégis a legkiszolgáltatottabbak nem tudnak olyan gyorsan felépülni, mint a leg, mint a gazdagabbak, nem lehet elfogadni egy 27 különböző sebességgel haladó tagállamokból álló Európát. Nagyon fontos lenne az, hogy a helyreállítási alapról ne a kormányok zárt ajtók mögött állapítjanak meg, hanem inkább a parlament demokratikusan választott intézményével karöltve tegyék ezt meg. Másodszorban nagyon fontos az is, hogy ne az oligarchák, hanem az emberek és a rászorulók kapják meg ezt a pénzt. Az Európai Bizottságnak az a feladata, hogy monitorozza azt, hogy konkrétan a tagállamok hogyan használják ezeket az alapokat. És végül pedig a jogállamisággal kapcsolatban. Hogyha bármit engedünk a jogállamiságból, akkor azt hiszem, hogy egy visszanemtérési ponthoz érkezünk el, ehhez pedig a szabad és független média támogatását sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Köszönöm szépen. Ájsz képviselő következik. Köszönöm. Sokan veszítették el szeretteiket, vagy akár munkájukat a COVID-19 járvány következtében. Különösen a segítőket, orvosokat, ápolókat sújtja ez a járvány, méghozzá különféle módokon. Most azonban felelősségre van szükség fellépésre, hogy begyógyítsuk azokat a sebeket, amelyek keletkeztek az állásfoglalás, amelyről a parlament szavaz, nem negatív a tartalmát illetően, hiszen jó szándékú, ugyanakkor elhibázott megoldásokat javasol, mint például a vissza nem térintendő kölcsönök, ez nem egészséges, nem tesz jót Európának. Az Európai Unió egy globális modell, a demokrácia, a zöld átállás az innováció szempontjából soha nem vontuk kétségbe a tagállami szuverenitást, a pénzügy területén, azonban itt transnacionális kihívásokkal szembesülünk, és itt lehet a versenyképességet megerősíteni. Én tehát nem fogom támogatni ezt az állásfoglalást. Elnök, köszönöm Weiss kolléga. Most Szilva Pereira kolléga következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ez a gazdaság élénkítési terv, amelyet az Európai Bizottság javasol, két nagy szakaszon kell, hogy túl lépjen, egy hitelességi tesztet kell, hogy kiálljon, és aztán egy szolidaritási tesztet úgy szintén. Először a hitelességi tesztet, hiszen nem lehet egy pénzügyi bűvész, bűvészkedésről szó, megfelelő forrásokra van szükség, hogy kezeljük ezt az előzmények nélküli válságot. Aztán ott van a szolidaritási teszt. Beruházásokat kell mobilizálni ott, ahol ezekre szükség van. Anélkül, hogy kényszerítenénk a tagállamokat, hogy államadóságokat növeljék. Ezt ez szubvenció lenne, nem pedig hitel. Ez egy hiteles és szolidáris terv kell, hogy legyen tehát. Az Európai Parlament nem kér többet, mint amit tenni kell, de kevesebbet sem követelünk. Elnök, köszönöm Szilva Pereira kolléga, egy percben McAllister kolléga következik. Elnök úr, hölgyeim és uraim! csak egy kiegészítést tennék, miután már közel két órája hallgatom nagy érdeklődéssel ezt a vitát. Ez a válság nem ismer határokat. Ezért fontos, hogy az EU válságra adott válasza se ismerjen határokat. Éppen ezért a külügyekkel foglalkozó szakbizottságok vezetői közösen felhívták a szomszédos országokkal való együttműködés fontosságára a figyelmet. Az elmúlt hetekben fantasztikus erőfeszítéseket tettek többen is az együttműködés és a jó szándék jegyében. Mégis azt is láthattuk, hogy sok tagállam elszigetelődött harmadik országok propaganda, propagandával és dezinformációs kampányjal éltek, és a kibertámadások száma is nagy mértékben megnőtt. Ez mind-mind azt bizonyítja, hogy ez a világjárvány globális jelentőségű, hatalmas kihívást jelent, és nagyon fontos, hogy a partnereinket támogassuk, főként a közvetlen szomszédságunkban is, és ennek is megfelelő teret kell biztosítani a következő MFF-ben. Köszönöm szépen McAllister kollégának, most pedig a vita zárásaképpen még egyszer szót adok a tanácsnak és a bizottságnak, Sefcsovics biztossal kezdjük, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők, először is köszönöm ezt a mai eszmecserét. Nagyon ambiciózus hozzászólásokat hallhattunk, és azt hiszem, egy közös dolog volt minden hozzászólásban. Mindenki azt szeretné, hogy az Európai Unió, a mi uniónk, a mi Európánk megerősödve kerüljön ki a válságból, korszerűbben, fenntarthatóbban és reziliensebben. Garcia Perez, Csolos képviselő és Lambert képviselő is azt hiszem ennek mentén fogalmazták meg a hozzászólásukat. Mi az Európai Bizottságban nagyra értékeljük az együttműködést a parlamenttel. Főként az elmúlt hetekben volt ez így, hiszen a parlament gyors döntéshozatala segített bennünket abban, hogy megtegyük a polgárok számára a legfontosabb lépéseket. A lehető legtöbb ember életet akartuk megmenteni a legelején, utána előtérbe került az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megmenteni a lehető legtöbb munkahelyet, most pedig a fő kérdés az, hogy hogyan tudjuk az európai gazdaságot talpra állítani, hogyan tudunk kikerülni ebből a drámai válságból. Köszönöm mindenkinek, hiszen az együttműködésnek köszönhetően az elmúlt hetekben 200 intézkedést tudtunk meghozni, többek között az önök által elfogadott jogalkotási javaslatokkal összefüggésben, így közösen tudunk dolgozni azon, hogy kikerüljünk ebből a példanélküli válságból. Ezen erőfeszítéseknek köszönhetően az egészségügyi dolgozók heroikus erőfeszítéseinek köszönhetően és a, az emberek önfegyelmének köszönhetően most már lassan, de biztosan csökken a szörnyű koronavírus áldozatainak száma. Nagyon nehéz időszak volt ez, de azt is tudnunk kell, hogy a legnagyobb próba még várat magára, ez pedig nem más, mint hogy hogyan tudunk kilábalni ebből a válságból, hogyan tudjuk a gazdaságaink működését, a gazdaságaink motorját újraindítani. Ahogyan Weber úr is elmondta, ez a mi generációnk, a mi nemzedékünk Schumann pillanata. Ezért nagyon nagyra értékelem ezt a mai eszmecserét, hiszen, ahogyan Szilva Pereira úr is mondta, nagyon ambiciózusnak kell lennünk, nagyon bátornak, csak így tudjuk kiállni az európai szolidaritás és hitelesség ezen próbáját. Hogyan szeretnénk elérni a célunkat? Röviden összefoglalnám, hogy milyen főbb gondolatok mentén alakítjuk a reakciónkat, a válaszadásunkat. Egy erős jövőbeni költségvetésre lesz szükség egy olyan MFF-re, amelyben, magában foglal, amelyben benne foglaltatik egy gazdaságélénkítő csomag is, és amely nagy mértékben megerősíti az Európai Unió képességét a gazdaságban. Én azt mondanám, hogy példanélküli ambíció mentén alakul ez a terv, úgyhogy itt ellent mondanék Ferhofstadt úrnak, aki azt mondja, hogy minden halad a régi kerékvágásban. Én személyesen is jelen voltam már két korábbi MFF kidolgozásánál is még soha nem javasoltunk ilyen ambiciózus tervet, és azt hiszem az önök támogatásával eleget tudunk tenni ennek a jelenlegi kihívásnak, amely előtt mindannyian állunk. Biztosítanám önöket arról, hogy meg akarjuk erősíteni az összes eddig működőképesnek bizonyult programot és politikát, a bevált szakpolitikákat a kohéziós alapot és növelni akarjuk, és mindenek előtt azokat akarjuk segíteni ezzel, akik a legtöbbet szenvedtek a válságtól. Az Invest EU munkáját is folytatni akarjuk és meg akarjuk erősíteni. Ide tartozik a Horizon Europe is, amely nagyon fontos a kutatók számára, és persze soha nem feledkeznénk meg a munkánk szociális aspektusáról sem. Kezelnünk kell a szegénységet, Biztosítanunk kell, hogy az igazságos átállás célzó alap hatékonyan működik, és nem feledkezhetünk meg a nőkről, a gyermeket nevelő polgárokról, és mindazon kérdésekről, amelyek a nők és a férfiak egyenlőségéről szólnak, ezek mind-mind fontosak a gazdaság talprálása szempontjából. Emellett egy új szolvencia eszközt teremtünk, amelyel el akarjuk kerülni, hogy a válság nyomában csődbe kerüljenek a vállalatok, és egy új egészségügyi programon is dolgozunk, amelyel jobban feldolgozhatunk, felkészülhetünk a jövőre. Tehát még egyszer mondom, rengeteg újítást tartalmaz a reakciónk a jelenlegi válságra. Lamberts úr, Eichhout úr és Ertug úr megjegyzéseire is reagálnék. Ezt az új finanszírozási eszközt arra akarjuk mindenképpen használni, hogy a gazdaságunk korszerűbb, zöldebb, fenntarthatóbb legyen a jövőben. Ez a válság talán megtanította nekünk végre, hogy reziliensebbnek is kell lennünk, tehát egy stratégiai autonómiára van szükség, technológiai szuverenitásra. Ezek mind-mind olyan területek, ahol jóval aktívabban kell fellépnünk, mint korábban. Ez a célunk. Több kolléga hangsúlyozta, mennyire fontosak a saját források. Szeretném önöket megnyugtatni, minden opciót vizsgálunk. A legtöbbet megemlítették az eszmecsere során. Olyan javaslaton dolgozunk, amely remélhetőleg mindenki számára elfogadható, és amelyet a parlament és a szavazá, szavazata révén jóvá tud hagyni, valamint amely a tagállamok számára is elfogadható. Csak úgy tudjuk megtalálni a megfelelő megoldást, ha a parlament is részt vesz a munkában, és megfelelő kontrollt gyakorol. Ha megengedi, elnök úr, mielőtt lezárnám mondandómat, tennék még két rövid megjegyzést, amely nem tartozik szükségszerűen ehhez a fő témához, amelyről ma beszélünk, de mégis reagálnék ezekre a felvetésekre. O- Omázsi úr és Olivier úr beszéltek ugyanis. A Német Alkotmánybíróság nemrégben született ítéletéről hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon részletesen tanulmányozzuk a Német Alkotmánybíróság ítéletét. Az elnökünk, a bizottság elnöke világosan fogalmazott, azt mondta, hogy amikor az Európai Uniós jog primátusáról van szó, és az Európai Központi Bank függetlenségéről, akkor ezeket mindenképpen megvédjük, akár szerződésszegési eljárással is hajlandó élni az Európai Bizottság. Jancsava asszony pedig szeretném megnyugtatni, dolgozunk egy jogállamiságról szóló jelentésen, amely foglalkozik az összes ismert problémával, de azzal a kérdéssel is, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban az egyes kormányok milyen eszközökhöz folyamodtak, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy hogyan tudunk a lehető leggyorsabban visszatérni a rendes demokratikus működéshez. Ezek mind-mind szeptemberben a parlament asztalára kerülnek. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt az eszmecserét, köszönöm az ötleteket, a gondolatokat, és köszönöm szépen, hogy ilyen bizt, sok biztató hozzászólást is hallhattam itt a parlamentben. Köszönöm Sefcsovics biztos úrnak, most pedig a vita zárásaképpen Benyec miniszterasszonynak adok szót a soros elnökség részéről. Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy megint itt lehetek személyesen, és szeretnék köszönetet mondani ezért a hasznos vitáért is. Szeretném megköszönni az Európai Tanács elnökének a felszólalását és az Európai Bizottság elnökének a felszólalását is. A helyzet csak arra sarkal bennünket, hogy minél keményebben dolgozzunk, és ebből profitáljanak az emberek és a gazdaság. Közös a cél, európai szintű, a hosszú távú a választ szeretnénk adni a COVID-19 válságra és annak a hatásaira. Ezért szerettük volna az önök segítségével megvalósítani ezt a programot. A bizottság most egy ambiciózus helyreállítási eszközt valósít meg, és még meg kell értenünk a pontos részleteit a bizottsági javaslatnak, úgyhogy most a dolog érdemi részéről nem tudok még konkrétumokat mondani, megfelelőképpen értékelni kell azt, és a tanács ki fogja alakítani a szöveggel kapcsolatos véleményét. A következő a MFF-ünk kell, hogy az európai gazdaság újjáéli, újjáélesztésének eszközévé váljon. Nagyon fontos lenne az, hogy megfelelő befektetéseket tudjunk eszközölni, és ez főként az új pénzügyi keret szempontjából kell megtennünk. Az európai gazdaságnak ellenállóbbnak, önellátóbbnak kell, kell váljon. A kohézió és a konvergencia épp úgy, mint a szolidaritás kell, hogy a legfontosabbak legyenek számunkra. Az együttműködés az intézmények között alapvetően fontos ebben a folyamatban. A tagállam egyébként ezt mindent meg is tesz ennek érdekében, hogy jó munka együttműködést tudjunk kialakítani az egész válság sorozat során, tehát oda fogunk figyelni ezen fontos fájlok kapcsán a parlament véleményére. Egy saját kezdeményezésű, illetve egy, egy állásfoglalás és egy jogalkotási anyag vannak most itt a vita hátterében, és ugyanakkor fontos a szektoriális megközelítés is, együtt kell, és minél hamarabb megvalósítani ezeket a programokat, és remélem, hogy önökkel együttműködve ezt minél hamarabb meg fogjuk tudni tenni. Remélem, hogy az intézményeink ambiciózus, hosszú távra tekintő MFF-ben tudnak majd megegyezni, amely a jövő kihívásainak megfelelő keretet tud majd biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Brinyac miniszterasszony, a közös vitát ezzel lezártam. Az új MFF saját források és gazdasági élénkítési terverről a szavazás csütörtökön és pénteken zajlik. 19 óraig megszakítom az ülést. Il presidente. Az elnök. Allora, questi li devo annunciare? Sì. E, la seduta è ripresa. Megnyitom akkor újra az ülésünket. Krisztián vezér képviselő, Krisztián vezér Perez képviselő a szocialista frakcióból eltávozott, és az ECR frakcióhoz csatlakozik március 13-ától, 2020-as évről van szó. És következik a szavazás eredményeinek bejelentése. Az INTA dokumentumot elfogadtuk, a Júri dokumentumot is, a Tran dokumentumot is, a második Trant is, a harmadik Trant is elfogadtuk, a montenegrói dokumentum elfogadva, Szerbia szintén, India szintén, az EU-Ukrajna megállapodás szintén elfogadva, az EU-Fehér Oroszország megállapodás szintén elfogadva, az EU és Fehér Oroszország a vízumokról szóló megállapodás elfogadva, aztán az ICCAT jegyzőkönyv elfogadva, Mauritániával kapcsolatos dokumentumot elfogadtuk, az MFF-et igen, a kabotás Németország, Svájc, Olaszország, Svájc dokumentumokat szintén elfogadtuk, Adatcsere Egyesült Királyság elutasítva. Egyes módosító elfogadva az első része, második része szintén, és a mentesítésről szóló határozatok, FCH, Clean Sky, BBI mind elfogadva, EIOPA elfogadva, ECSEL elfogadva, IMI 2 elfogadva, Shift to Rail szintén elfogadva. Az EEA mentesítése elfogadva, az ERA mentesítése elfogadva, az EMSA, a GSA, az EMCDDA mentesítése elfogadva, az EASA az EASO mentesítése elfogadva. A parlamenti mentesítés elfogadva, bíróság elfogadva, ombudsman elfogadva, EDPS elfogadva, Európai Számbevőszék elfogadva, CDT elfogadva. a tanács elfogadva, ENIZA mentesítése elfogadva. SZEDEFOP mentesítése elfogadva, FK elfogadva, LKS elfogadva, a CESAR mentesítése elfogadva, ETF elfogadva, Eurojust elfogadva, ITER elfogadva, a berek mentesítése szintén elfogadva, az Eurofund, az ACER, az EULISA, az EIT és az ESA mentesítése szintén elfogadva, az EDF mentesítése elfogadva, az EIGE, e, az ESMA, az EBA, a CEPOL, az EU OSA és az ECA mentesítései elfogadva. Az ECDC, illetve az EFSA mentesítése elfogadva. Bizottság mentesítés elfogadva, az FRA elfogadva, Régiók Bizottsága elfogadva, Frontex elfogadva, Europol elfogadva, EMA elfogadva, és a PSC mentesítés is elfogadva. Ezek a szavazások a ma délután történt szavazások eredményei voltak tehát. És most következik a szavazások második fordulója. A következőképpen haladunk. Az első, a mentesítési állásfoglalással kapcsolatos módosítók első blokja, illetve végszavazás a 112-es cikkel kapcsolatban a génmanipulált szójáról. a szavazást ugyanúgy fogjuk megtartani, mint ahogy az első szavazási forduló, tehát az eljárás ugyanaz lesz. 20 órától indul be a szavazás, és 21 óra 15 percig tart. Tehát nem sokára megnyílik a szavazás lehetősége, és ennek a második szavazati fordulónak az eredményeit holnap reggel a plenáris ülés megnyitásakor 9 órakor jelentjük be. Ezzel tehát azt mondanám, hogy most függesszük fel az ülést, és holnap csütörtökön, május 14-én reggel 9 órakor találkozunk. A képviselő szót kért? Nem. Elnézést, mondja az elnök úr. Tehát a napi rend az Európai Parlament honlapján elérhető. Jó, kedves kollégák, tehát felfüggetjük az ülést. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést, és jó szavazást kívánok. Holnap reggel találkozunk.